Right, uh, welcome everybody. Uh, we now... Üdvözlök mindenkit. Eszmecserére kerül sor a biztos úrral. Egy néhány perccel később érkezett, és azonnal folytatjuk is ezért a munkát a tervezett módon. Megadom a szót a biztos úrnak, hogy egy rövid bevezetőt tartson. Természetesen a strukturált párbeszéd része ez, ami a bizottság és a parlament között folyik. Barnier biztos úr javaslatokat mutat be, amiket a bizottság elfogadott a belső piac, az egységes piac és a pénzügyi szolgáltatások területén. A következő hónapokban itt fognak dolgozni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, aki megjelent a mai ülésünkön. Elnézést kérek a késésért de a testülettel üléseztünk, és nagyon fontos dolgokról beszéltünk, Ádögút úrral, a reciprocitásról, a világ piacán, és ezért késtem a mai ülésről. Mint ahogyan önök is, a múlt héten Strasbourgban voltam én is, és a kérdések óráján részt vettem, a versenyképességről volt szó, és több kolléga kérdést tett föl az infrastruktúrára vonatkozóan, a belső piaci infrastruktúrára vonatkozóan föltették a kérdést, hogy hogyan lehet az európai gazdaságnak egy jó alapot adni. Nos, mindig az alapra, platformra gondolok, amikor ez felmerül, arra, hogy egy jó alapot kell létrehoznunk, méghozzá türelmes munkával a gazdaság számára, a gazdaság egy része számára, ez pedig a pénzügyi ágazat. Ez azt jelenti, hogy, hogy erős, stabil alapra van szükség, amire fenntartható növekedést építhetünk. Nem lehet homokra építkezni, mint ahogyan ezt gyakran tattuk a múltban, a deregulációval, illetve az önszabályozással. Láttuk, hogy ez igazából nem működött. Minden, amit közösen teszünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, már mintegy két éve pontosan arra irányul, hogy stabil alapot képezzünk, átláthatóságot hozunk létre, felelősségteljesen járjunk el, és erkölcsi, az erkölcsi helyzetet visszaállítsuk, az elmúlt 15-20 év hiányosságait helyre tegyük, és a valós gazdaság szolgálatába állítsuk ezt. Nos, azt hiszem, hogy a jelenlegi kontextusban nagyon sok állampolgár aggájal, aggájának ad hangot, és nagyon fontos az, hogy jól végezzük a munkánkat, mint ahogyan ezt a G20-ak is követelték tőlünk. Fontos, hogy az átláthatóság, a szabályozás, a kormányozás, az irányítás paralel módon történjen Európában, ugyanúgy, ahogyan azt most aktív formában meg is tesszük, de ez megtörténjen a világ más tájain is, és ez is magyarázatot arra, ad arra, hogy miért látogatok el olyan gyakran Washingtonba, Pekingbe, és nem utolsó sorban Tokióba. Ez az első fejezete annak, amit tennünk kell. Egy egészséges, stabil bázist, alapot kell létrehoznunk a szabályozás, illetve az ellenőrzés számára a pénzügyi ágazatban, a pénzügyi gazdaságban, de egy-két szót fogok szólni majd még a szabályozásról, arról, hogy ennek proaktívabbnak, dinamikusabbnak kell lennie, és erre energiát, időt kell szánnunk közösen. Gondolok itt az árnyékbank tevékenységre, a fogyasztókra, illetve a strukturális reformokra a banki ágazatban, a kockázatok visszaszorítása érdekében. Na, távirati stílusban egy-két gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Nagyon sok újságíró, író is itt van közöttünk, akik mérik, hogy milyen munka is történik itt a parlamentben, illetve a tanácsban, a g 20 témájában. Nagyon sok javaslat született. Egyrészt a parlament is ebben nagyon konstruktív formában részt vett, és egy szöveget fogadott el az Európai Parlament, többek között a CDS, formá, CDS témájában, Pascal Kampfen volt a jelentéstevő, illetve a származtatott ügyletekkel is foglalkoznak, ugye Werner Langen a jelentéstevője ennek a témában, ez is egy témának, ez is egy nagyon fontos, lényeges téma, amikor látjuk, hogy milyen mértékű tranzakciókra kerül sor a származtatott ügyletek eh, területén. Köszönöm szépen az együttműködésüket. És ezen kívül ott van a MIFID, illetve a CRD, a CRD 4-es, ott már Karasz a jelentéstevője ennek a témának, illetve szeretném elmondani azt is, hogy az egységes szabálykönyvet szeretném föntartani emellett törtem láncsát, és mindemellett ugye nagyon sok ország rugalmasságot követel, de az európai hatóságok felügyeleti szerepét nem lehet megkérdőjelezni, illetve az európai szerkezetet sem, az európai keretet sem, amely egy normális szerkezetet ad, keretet ad ennek a piaci ágazatnak. Markus Ferbernek is köszönettel tartozom a munkájáért, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a jelenlegi MIF ki tudjuk bővíteni a különböző platformokra, illetve a, például a nyersanyagok piacára, a mezőgazdasági nyersanyagok piacára, illetve a származtatott ezek kapcsolatos piacokra. Ugyanígy a piaci visszaélésekkel is foglalkozunk, meg kell, próbál, meg kell próbálnunk egyértelmű szankciókat foganatosítani, és egyértelmű szabályokat létrehozni, a visszaéléseket meg kell próbálni visszavetni, visszaszorítani lépésről lépésre. Tehát egyértelmű és hiteles szankciók felállítására van szükség. Aztán van még egy nagyon fontos kérdés a szabályozás területén, ez pedig a hitelminősítő ügynökségek kérdése. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Domenici úrnak, aki a bizottság fontosabb célkitűzéseit is osztja. Aztán a letétkezelőkről is szólnék. Eh, Peter Simon jelentéstevő munkáját is megköszönöm, hiszen a Dán elnökséggel közösen dolgoztunk ezen a témán, és eh, remélhetőleg a második olvasatban gyorsan sikerül ezt tető alá hozni, és így a fogyasztóvédelmet biztosítani. Aztán ott van az Omnibus 2, üdvözlöm a mai szavazat eredményét, és Burkhard Balcnak köszönettel tartozom, ő volt a jelentéstevő, kiváló munkát végzett, és ez is nagyon jó alapot képez majd a tanács és a parlament közös megállapodásához. És végül szeretném elmondani, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy októberben két javaslattal éltünk. Egyrészt a KKV-kat próbáljuk segíteni ezzel Európában. A kockázati tőkealapok volt az egyik ilyen javaslat, Filip Lambert volt a jelentéstevőre, illetve a szociális vállalkozások volt a másik téma, Sophie Okeny volt ennek a jelentéstevője, és remélhetőleg a következő hónapban ezeket is sikerül majd továbbvinni. Nagyon sok munkát végeztünk ezen a területen, a szabályozás területén, a júri bizottsággal például, a felelős vállalkozásokkal kapcsolatos csomagon, és itt is az átláthatósággal kapcsolatos irányelv nagyon fontos, fontosnak bizonyult. Klinz úr volt a jelentéstevő, az egyik jelentés esetében, illetve Szirpa Pitikainen a másik esetben. Hölgyeim és uraim, nagyon sok időt szántak ezekre a szabályozásokra, és ezek a szabályozások némileg preventív, reaktív jellegűek, megpróbálják a válságot ismét, válságból megpróbálnak bennünket kihozni, ez a munka még nem állt, nem ért véget. A meghallgatásom alkalmával is elmondtam, hogy egy, a pénzügyi piacok sosem kerülhetik el a szabályozást és a hatékony ellenőrzést. Az előttünk álló javaslat Eliza Ferrere és Hökmark, Gunnar Hökmark a jelentéstevőjennek. Ezek a javaslatok a válsággal foglalkoznak hamarosan bemutatásra kerülnek majd. Most a belső konzultáció utolsó fázisánál járunk, és ezt majd ki fogjuk bővíteni, ezt a konzultációt az érdekelt felekkel és a felelősökkel tárgyalni fogunk, különösen a bail-in kényes témájában, és itt egy eszköztárat is be fogok mutatni, nagyon remélem, hogy ez megfelelő eszközt biztosít majd számunkra, illetve kellő időben jön. Egy célzott konzultációra kerül majd sor, tehát a következő hetekben, és ennek eredményeképpen megszületik majd az anyag. Aztán mindig ott van az az ágazat, amelyel nagyon sokat foglalkozunk, hiszen akkor, amikor az átláthatóságról és a szabályozásról beszélünk, ez pedig a shadow banking. Ebben a témában is konzultációt szervezünk. Azt látjuk, hogy hatalmas növekedést tapasztalunk a banki ágazatban, a banki ágazat tevékenységeinél, azonban nincs megfelelő ellenőrzés. És azt hiszem, hogy világszinten ez nagyon fontos probléma, mind a G20-ak számára, mind pedig a 20 munkacsoport számára, amely ebből megpróbál majd valamilyen ö, javaslattal szolgálni. Nagyon remélem, hogy az április 27-i konferencia majd eredményeket hoz ebben a témában, és további eredményekkel szolgálhatunk. Aztán a 2012-es prioritások harmadik tengelye, ahogyan ezt már mondtam, a fogyasztó védelme. Itt a bizalmat kell helyreállítani a fogyasztó és a bank között, hiszen túlságosan sok bonyolult és még mindig mérgező termékek vannak a piacon, vannak olyanok, amelyek túlságosan drágák, és hiányzik az átláthatóság, a megfelelő információ áramlás, hogyha a bizalmat akarjuk helyreállítani, akkor először is ezen a területen kell munkálkodnunk. Először is a ingatlan hitelek témájával foglalkoztunk, a jelentéstevő Antonio Sánchez Presedo volt, és ebben az évben más kezdeményezéseket is a figyelmükbe ajánlunk majd. Egyrészt a PRIPS témájában, amelyet fontosnak tartok, hiszen mintegy 11 milliárd eurót jelentez, jelentett ez 2009-ben. Fontos, hogy egyszerű és minőségi információt sikerüljön kialakítani mindegyik termékről, és ide tartoznak az életbiztosítások és Peresz asszony témája. Aztán a tavasszal még van, még lesz egy javaslat, ez pedig a USIT irányelv, illetve a biztosítás témája, gondolok itt a Madoff ügyre, Itt is nagyon fontosnak tartjuk a felelősség felvállalását. Az átláthatóságot növelni kell, illetve a kockázatokat kezelni kell, valamint el kell törölni, meg kell szabadulni az érdek különbségekről. Néha kritikát hallunk, kritikákat hallunk a nyugdíjakkal kapcsolatban, a nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatban, oda fogok figyelni erre a témára is, erre a szövegre is, hiszen nagyon gyakran az újságokban ellentmondásos híreket olvasunk. A szolvencia szabályait alkalmazzuk, fontos azonban az, hogy különbséget tegyünk a prudenciális lépések esetében, akkor, amikor azonos termékekről van szó. Általánosságban véve még egy-két szót szólnék a hosszú távú finanszírozásról, hiszen ezek az alapok rendkívül fontosak a hosszú távú sikerhez. Oda kell figyelni arra, hogy ezek a szabályozások milyen hatást fejtenek ki, ugye ezeket a G20-ak követeltek ki, tehát hogy milyen hatása vannak, vannak ezek hosszú távon a gazdaságra, a gazdaság finanszírozására. Nagyon fontos, hogy vitát nyissunk erről a témáról, Írjen és Tajani úrral eszmecserét folytatunk, és egy zöld könyvet fogunk létrehozni, a gazdaság finanszírozásáról a következő hónapokban. És végül még egy utolsó fontos téma, amely érinti a fogyasztót, ez pedig a banki költségek átláthatósága, és ebben a témában is egy nyilvános konzultációt fogunk folytatni. Azt szeretnénk, hogyha összehasonlíthatóak lennének ezek a költségek, ezek az árak, és azt hiszem, hogy itt még erőfeszítést tehetnek a bankok ebben a témában, és jogalkotási javaslattal élünk majd. Aztán ott van a banki mobilitás, az úgynevezett switching, és itt 2011. júliusában egy ajánlás született, amely egyértelmű üzenetet nyújt az államok számára a, a banki folyószámlákkal kapcsolatban, elszámolásokkal kapcsolatban, és itt is jogalkotást várhatunk. Jürgen Klüte kollégájuk saját kezdeményezésű jelentéssel segítette ezt a munkát. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmüket. Talán még egy utolsó szót szólnék egy olyan témáról, amely strukturális jellegű. Lambert úr Ról már beszéltünk erről a témáról, és egy pár hónappal ezelőtt a banki ágazatban a kockázat kockázatot kell célba vennünk, ezt kell megvizsgálnunk, és egy szakértői csoportot hoztunk létre, melynek az elnöke Kilikenen, a Finn Bank elnöke, és mintegy tíz szakértő foglalkozik ezzel a témával. Meg fogjuk nézni, hogy mi történik a Viker jelentéssel, illetve az Egyesült Államokban ebben a témában milyen fejlemények történnek, tehát ebben a, ez is egy nyitott könyv még. Nyár végére fogjuk tudni tető alá hozni ezt a munkát, vagy október elejére, és a parlamenttel is konzultálunk, fontos lesz, hogy elmondják majd a véleményüket, és természetesen más kezdeményezésekkel is élhetnek ebben a témában. Tehát a kockázat szétválasztása témájában a banki ágazatban. Nagyon fontos tehát az, hogy a év végére ezt a, ezt a Likenen csoporti munkát sikerüljön lezárnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Ha egy percet kapok a képviselőktől, nem szívesen veszek el időt, hogyha biztos úr az elnökünk, de egy néhány dolgot kell, kell mondjuk természetesen. Nagyon szívesen részt vennénk egy ilyen shadow banking konferencián, de nem kaptam lehetőséget arra, hogy beszédet mondjak és azt gondolom, hogy ezt a helyzetet javítani kéne. Természetesen ez csak egy félreértés volt, gondolom. Meghívtak, meghív, természetesen ön meg van hívva, mondja az elnök úr. Nem szerepelek a programon, mint szónok. Április 27-e, ugye? Jó, örülök, hogy meghívott mégis. Ami pedig a bankokat illeti, a finanszírozást illeti, Természetesen beszélnünk kell a finanszírozás a projekt kötvények kérdéséről is, és saját kezdeményezésű jelentést készítünk abban az ügyben, hogy megvitassuk a koordinátorokkal ezt a kérdést. Csak egy néhány téma, ami a... Jó, természetesen. Jó, rendben van. Aztán van egy, néha, egy dolog, amivel még tisztában kell lenni mint egy 15 jogalkotási anyag van, amivel foglalkozni kell, és nyár előtt a trialógus szakaszába kéne jutni. A tőke követelmény irányelvit itt természetesen igényli a háromoldalú egyeztetést, és nem látjuk igazából, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ezért egy prioritást kell kialakítani a G20-as agenda menetrend figyelembevételével és a statisztikák is nagyon fontosak a statisztikák a átültetése a gyakorlatban. És ha nem tudunk mindent megcsinálni, és nem lehet mindent megcsinálni ezen idő alatt, elnézést kérek, a jogalkotás ennyit tesz lehetővé. Most pedig megadom a szót Jean Paulnak. Igen, Jean Paul kér szót? Parancsoljon. Nincs kérdésem elnök asszony, hiszen mindig nagyon teljes körűen vezeti be az, a témát a biztos úr. Hogyha már megadta nekem a szót, elnök asszony, akkor először is hadd mondjam el a biztos úrnak, hogy ahogy bár ugye nagyon sok téma áll előttünk, de azért odafigyelünk ezekre, és alaposan fontolóra vesszük ezeket, úgyhogy számíthat a, a, a parlament munkájára. Azonban az új szabályozás, amely a fordítást érinti, a tolmácsolást érinti, némileg megbénítja a munkánkat, és ez azonban gondot okoz. A jelentéstevő, az árnyék jelentéstevő ha úgy dönt, hogy, hogy nem dolgoznak tovább, akkor ez azért van, mert nincs közös nyelvük. A demokrácia parlamentben a többnyelvűségen alapul, a, a tolmácsok munkája elkerülhetetlen, nélkülözhetetlen, és enélkül nem tudunk dolgozni, és teljesen hiába valónak tartom azt, hogy ezt ezen a területen csökkentsünk a költségeket, hiszen amikor a delegált aktusokról beszélünk, vagy az IMF-ről, vagy másról, hogyha nem, nem nem tudunk megfelelően, megfelelően közös nyelvet beszélni, akkor nem érdemes közösen dolgoznunk. Aztán ott volt a Tupac, a kettes csomag, erről ebben a témában is koordinátorként dolgoztam, és itt a, a suttogó tolmácsolást kellett igénybe vennem, egyetlen egy tolmács volt jelen, aki aztán végül angolra tudott tolmácsolni. Természetesen éppen működött ez így, de hát nem segíti a munkánkat ez a, ez a környezet. A parlamenti képviselők nek, illetve az elnököknek figyelembe kell venniük azt, hogy a demokrácia nyelvekre épül, és csak akkor lehet rendes munkát végezni, hogyha rendesen ki tudjuk fejezni magunkat. De persze rendben van, hogy az ember mindig angolul beszéljen, de ez nem helyes. Ennyit mindenképpen a figyelmébe akartam ajánlani, biztos úr. Köszönöm. Ami a többi kérdést érinti, szeretnék szeretném elmondani, hogy megpróbálunk teljes mértékben odafigyelni ezekre az anyagokra. Néha néha ugye az újságokban furcsa dolgokat látunk, ez így rendben is van, de tudni kell, hogy a bizottság véleménye véleménye, véleményét jól tükrözi az, hogy a jelentés nagy többségben megszavaztuk, és a trialógusban is nagyon fontos munkát végeztünk, és azt hiszem, hogy ez az akaratunkról, az elképzeléseinkről jó képet ad. A trialógus nem ad lehetőséget arra, hogy a parlamenti kisebbségi pozíciót érvényesítsük. Lehet, hogy ez némi, némi csalódást is okoz egyeseknek, de mégis ezt is el kellett mondanom. Dominici barátunk nagyon érdekes javaslatot javastal, javaslattal élt, amely kicsit megzavarhatja a bizonyos ügynökségek meg sima munkáját, de azt hiszem, hogy ezt a javaslatot majd ön is értékelni fogja. Köszönöm szépen, biztos úr. Szeretnék választ adni. Euh, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté ni de malentendu. Ne legyen kétértelműség a, a, az értelmezésemben. Nekem szükségem van önre, a szakbizottság elnökeként a Shadow Banking tárgyában szervezett konferencián, és utána fogok nézni, elnök asszony, hogy tisztességgel elküldték a levelet, ha nem, akkor ismét elküldjük, de hát mindenképpen számítok önre, és más szakbizottsági tagokra szintúgy, hogy vegyenek részt, illetve szóljanak hozzá ezen a közvitán, ebben a nagyon fontos témában, amely nyilvánvalóan az önök asztalára is tartozik. Tudom, hogy nagyon sok munkát fejt és fejtett ki ebben a témában, és a szakbizottság tagjai, ahogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Azt is tudom, hogy önök hatásköröket kaptak, illetve szeretnék hatásköröket növelni ebben a témában és az Európai Bizottsággal folyamatosan közösen dolgoznak. Nem lehet persze egyszerre mindent elvégezni, önöknek nekünk is vannak bizonyos rangsoraink, prioritásaink a tevékenységeinkben, és a kabinetemmel, illetve a főigazgatóságommal együtt dolgozunk azon, és itt köszönet Calvino asszonynak, a főigazgatósnak, aki itt van, és nyilván átadja majd munkatársainak az itt elmondott köszönetemet. Tehát ennek kapcsán mik is a prioritásaink? A MIFID, a, a hitelminősítő intézetek, ahogy igaz ez, képviselő is említette, illetve a kockázat tőkére vonatkozó tevékenység. Tehát ezek azok a pontok, amelyeket mindenképpen vizsgálnunk kell. Nos, igyekszünk a lehető legjobb eredményt elérni. Gózez úrnak hálás is vagyok azért, amit elmondott itt a munkánkra vonatkozóan. Ami a tolmácsolást illeti, hát nem kívánok ehhez külön hozzászólni. Egy másik témával kapcsolatban azonban, itt a belső piac témájával, ez egy fontos felvetés, itt igyekszünk gyorsan haladni, és igazából nem csak a tolmácsokról, vagy elsősorban nem a tolmácsokról van itt szó, hanem a dokumentumok elektronikus fordítása egy nagy lépés lenne, hogyha ezt jó minőségben meg tudjuk oldani az európai szabvány ügyében, például ebbe az irányba szeretnénk haladni. Csak akkor működik ez a dolog, ha az összes ország, az összes vállalat abszolút korrekt fordítást kaphat a mindenkori szabványokról. Ez természetesen más, mint a tolmácsolás. Köszönöm szépen. Elisa a következő. Sokan jelentkeztek, úgyhogy mindenkit arra kérek, igyekezzem rövid, konkrét kérdéseket feltenni, amelyekre aztán válaszolhat a biztos úr. Elisa. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Nagy öröm számomra, nagy öröm mindig is számunkra az, hogyha ellátogat hozzánk, és beszél az általános helyzetről. Először is ugye a shadow banking témáját említette meg, illetve beszélt a bail-in témájáról is. Azt hiszem, hogy mindezek nagyon fontosak. A kérdésem azonban a következő. Megvárjuk-e hogy jogalkotási kezdeményezések szülessenek a bankok témáját illetően, hiszen szerintem most egy ördögi körben vagyunk. Vannak olyan országok, amelyek nem tudják biztosítani saját finanszírozásukat a piacon, és a bankok pedig fölvásárolják az államok hiteleit, tehát egy, egy ördögi körben vagyunk, mindig ugyanazt fizet, ez pedig az állampolgár, az adófizető, és ezt elég nehéz megérteni. Kérdésem pedig az, hogy mikor fogjuk végre nyakán csípni ezt a problémát, és hogyan fogunk megbirkózni vele. Aztán a második kérdés a reálgazdaság finanszírozása. Ez egy nagyon súlyos probléma. Hogyan fogja a bizottság az Európai Központi Bankkal karöltve, hogyan fog olyan szabályozást hozni, amely lehetőséget nyit arra, hogy az Európai Központi Bank kereskedelmi bankoknak nyújtott hitele valóban eljusson a reálgazdasághoz, hiszen erre lenne szükség. A gazdaságból hiányzik a likviditás, nincs nincs pénzügyi forrás a KKV-k számára. Köszönöm. Köszönöm szépen Eliza Ferrerának azt, hogy két nagyon fontos gondolatot fölvetett. Távirati stílusban fogok válaszolni. Amikor megnézzük, hölgyeim és uraim, azokat a tevékenységeket, azok tevékenységek listáját, amelyek a shadow banking témáját érintik, akkor látják, hogy itt vannak a különböző beruházási eszközök, amelyek a hitelfolyósításban részt vesznek. Itt vannak a pénzügyi alapok, a beruházási alapok, a hitelek folyósításával kapcsolatos eszközök, a hedge fundok. Ezek mind aktívak ebben a láncban, ebben a folyamatban és ott vannak a biztosítók, és így tovább. Miért is sorolom ezeket? Azért, hogy lássuk, hogy van egy általános terv a shadow bankingot életően, ami a pénzügyi ágazat 37 százalékát teszi ki. Ugye elég gyorsan növekedő részről van szó, tehát vannak már olyan szövegek, jogalkotási szövegek, amelyekről önök is szavaztak. Ott van az IMF, és ott a MIFID. Tehát vannak már bizonyos szövegek, amelyekről szavaztunk, vagy amelyekkel, amelyekkel kapcsolatban javaslatot nyújtottunk be, és ezek mind arra irányulnak, hogy az árnyék részét megpróbáljuk csökkenteni a banki ágazatnak, tehát a shadow bankingot próbálja visszaszorítani. A konzultációs munkának hála meg fogjuk vizsgálni, hogy hol vannak a hiányosságok, hol vannak a lyukak, és közösen ezben a témában jogszabályokat fogunk hozni az év végét megelőzően, és megpróbálunk majd következtetéseket levonni ebben a témában. A reálgazdaság, igen, én is odafigyelek erre a témára, ezt már jeleztem, és ágazati termékeket, egyes termékeket érintő, egyes piacokat érintő, egyes szereplőket érintő szabályozásokat hozzunk, tehát a teljes képet próbáljuk megvizsgálni. És megnézni, hogy a jogszabályok milyen hatással vannak, mit ösztönöznek, hogyan hatnak. Gondolok itt a, a kockázati tőke útlevélre, vagy pedig a szociális vállalkozási alapra, és így tovább. Már elmondtam egy-két héttel ezelőtt a kollégiumban, a testületben, hogy globálisan kell nézni ezt a kérdést. Beszélt az, az Európai Központi Bankról, ugye ez is részben ide tartozik. Azt hiszem, Ferrara asszony, hogyha megnézzük megnézzük az európai helyzetet, egy, mindegy négy hónappal ezelőtti helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy valóban kritikus volt a helyzet, és teljesen blokkolva volt a banki ágazat. A központi bank felvállalta a feladatát, a szerepét független formában, és ez a bankközi rendszert újraindította. Aztán meg kellett nézni, hogy valóban oda jutott-e a pénz, ahova szántuk, például az államadóság finanszírozása részben, ezek felvásárlása, de a lényeg ennek a nagy többségének a gazdasághoz kell eljutnia, és az Európai Bank hatóság feladata lesz az, hogy ezt, ezt ellenőrizze és erről beszámoljon. Okay, um... Köszönöm. Következő a listámon a zöldek részéről. Sven, kíván szólni? Filip is jelezte, de Sven az első. Igen. Németül beszélek, Zsompolnak nem is kell biztos tolmácsolás, ez megtakarít némi költséget bizonyal hogy így járok el. Biztos úr, köszönöm, hogy eljött ismét körünkbe. Egy rövid kérdéssel élnék. Elmondta, hogy ma az Omnibus 2-ről szavaztak, szavaztunk, ezzel mind a két intézmény, a tanács és a parlament is világos üzenetet fogalmazott meg a, biztosítás technikai létesítményekkel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy a válság hatásai csökkenteni kell. Nem akarok elkezdeni a szakértői vitát, pusztán egy kérdéssel fordulnék önhöz. Mi a helyzet azzal a javaslattal, miszerint a biztosítási garancia rendszer melyek kapcsolatban egy egyszerkezdemesi jelentést írt szakbizottságunk, várjuk az intézkedési listát, nem hallok újabban erről a jelentésről. Aggódunk, és a biztosítási ágazat kapcsán is, különösen a mai szavazás után fokozottak az aggodalmak, ezért kérdezem, a garanciarendszer mikorra áll fel a biztosításokra vonatkozóan, az ágazatra vonatkozóan. Másodszorban azt kérdezem, hogy a garanciarendszeri jelentésen túl nem volna szükség még valamire, az Európai Bizottság is felvetette ezt, hogyan lehet egy válságkezelési javaslatot a biztosítási társaságokra vonatkozóan megfogalmazni. Mert ha a biztosítók elbuknak, kimenti meg őket, és mit csinálunk akkor? Hogyan tudjuk ezeket a biztosítási társaságokat úgy felszámolni adott esetben, hogy ezt ne a biztosítottak szenvedjék meg a szavazás fényében az a kérdésem, hogy az Európai Bizottság a biztosítottak érdekében és a biztosítások garancia biztonsága érdekében milyen javaslatokat fogalmaz meg? Gyorsan válaszolhatok is, mondja a biztos úr. A prudenciális intézkedések a kockázat megelőzését veszik ki célba a biztosítás ágazatban, ennek mindig nyitottnak kell lennie. Ugye először ez a banki ágazatban merült föl ez a kérdés, mint egy több mint négy éve a, azt láttuk, hogy hogy a bankoknak bankok megpróbálták a csőd eljárásukat kezelni, irányítani, de végül is ugye mindig az, az állampolgár fizetett, az adófizető fizetett, ezt a folyamatot próbáltuk megállítani. És aztán így jutottunk válságba, és a közfinanszírozás területén nagyon súlyos következményekkel kellett számolnunk, és aztán ott van az államadósági válság is. Kikolt úr, el kell mondanom, hogy meg kell vizsgálnunk nagyon komolyan azt, hogy mi történhet, mi történik a biztosítási ágazatban. 2010-ben egy fehér könyv született ebben a témában, és tudom, hogy kezdeményezések történtek, ezek azonban felfüggesztődtek a pénzügyi válság miatt, amely prioritást élvezett, és aztán ugye jogalkotási programra került sor. Ez az ágazat nem kötődik közvetlenül a G20-ak döntéseihez, és időre van szükségünk a következmények föltárásához mindannyiunknak le kell vonnunk a következményeket a másik két garanciarendszerről a letétek, illetve a beruházók számára. Számomra mindezen munkát követően egy prioritást jelent ez a, ez a téma, és meg kell, meg kell vizsgálnunk ennek a költségvonzatait. Köszönöm. I can't resist pointing out, of course. Természetesen rá kell mutatnom arra, hogy az, ebben az összefüggésben, a szolvencia kettő összefüggésében a válságra igyekeztünk reagálni, de egyelőre nem kezdett el működni. De hát eh, van ennek egy története, és a szövegek még elérhetők egyébként. ECR. Ki az, aki először? Viki? Biztos úr, nagyon örülök, hogy hallom, amit mond. A frak frakcióknak adom meg egy-egyben egy-egy kérdést, aztán összefoglaljuk őket. Biztos úr, köszönöm, hogy beszélt, a hosszú távú beruházásokra vonatkozó jogszabályaink hatásairól többen kértük a kumulatív felmérését a nem várt hatásoknak, több éve kérjük ezt a felmérést, és éppen ma reggel a másik szakbizottságomban, az ipariban volt egy szavazás, mely ben minden egyes képviselő támogatta a dokumentumot és a szavakat, az európai beruházásokra vonatkozó szabályozási követelményeket, a tőke likviditásra vonatkozóan, hogy csökkentsük a haterheket a hosszú beruházásokra, a infrastruktúrális beruházásokra. Különösen azt javasoltuk, hogy az EU jogszabályok végrehajtása az olyan beruházók számára, mint a nyugdíjalapok vagy biztosítási alapok komoly monitornak legyen alávetve, monitorunknak legyen alávetve, ha kell módosítsák. A zöld könyv, mely a lehető legjobb szándékkal születik ugyan, lehet, hogy nem jön ki elég gyorsan, vagy nem ad elég gyors választ ahhoz, hogy ezeket a nem várt, nem szándékolt hatásokat kezelni tudja ebben nagyon bonyolult jogszabályjavaslatban. Fontos, hogy gyorsan reagálni tudjunk, és módosítani tudjuk a jogszabályokat, ha szükséges. Nagyon szerencsés helyzet, hogy ön és mások a, és a képviselők is tudtak reagálni a Solvency 2-ben múlt héten, ám ha csak néhány nappal csúszott volna, vagy néhány nappal előbb történt volna a változás, akkor a nagy beruházóink, képviselői beruházásaink bizony aggályokra nem kaptak volna választ, és még nagyobb gondot okoztunk volna. Ezzel a költségvetéssel kapcsolatban az a kérdésem, hogy biztosítjuk azt, hogy a következő hónapokban és években gyorsabban tudunk reagálni a nem szándékolt hatásaira egyes jogszabályainknak, elfogadott jogszabályainknak, miközben ugyanezzel egy időben igyekszünk egy robosztus keretet garantálni a pénzügyi szolgáltatások területén általánosságban. Madame euh, Vicky Ford évoque comme... Vicky Ford asszony kérdését, eh, kérdése tulajdonképpen kapcsolódik az Eliza Ferrera kérdéséhez, egy pedig olyan témával foglalkozik, amelyen minden nap eh, foglalkozom. Minden szöveg esetében meg kell próbálni a megfelelő mércét megtalálni, és ez eh, vonatkozik a szolvenciára, az omnibuszra, a biztosítás témájára is. Ez azt jelenti, hogy meg kell találni megfelelő egyensúlyt a szövegek között, és aztán ott van a harmadik mérce, amelyre oda kell figyelni, ez pedig a transatlanti dimenzió. Ez nem más, mint az, hogy a mi lépéseink megfelelő játékteret, egyenlő játékteret kell, hogy biztosítsanak számunkra az amerikai felekkel szemben. Tehát ami a hosszú távú beruházással kapcsolatos munkát illeti, illetve a biztosítási ágazata kapcsolatos munkát, ez még nem ért véget. Foglalkozunk az omnibusszal, illetve más jogalkotási szövegekkel. Mindegyik ilyen szövegben, Fordasszony, nagyon is odafigyelek arra, hogy megpróbáljunk a, vala, a reál gazdaság finanszírozását megtartani, fenntartani, és mindemellett eleget tenni a kormányfői, illetve a G20-ak kötelezettségvállásainak. Például a kockázati tőkére gondolok, az itteni javaslat egy kiváló eszközt jelent, és segíti a fiatal vállalkozásokat. Ez egy olyan ágazat, amely rendkívül fontos lehet. Gondolok itt például a szociális vállalkozásokra, vagy ott van például a MIFID, ott is megpróbáltuk a KKV-kat, a kis- és középvállalkozásokat, a jegyzett kis- és középvállalkozásokat segíteni az átláthatóság mellett, megpróbáltuk az ő életüket könnyíteni. Tehát mindig is odafigyelek erre az aspektusra, erre a témára. Önökkel együtt nagyon fontos lépéseket tettünk ezen szövegeket illetően, és fölmerülnek a kérdések. A zöld könyvvel illetően Rén és Tajani biztosokkal beszélni fogok, vitát fogunk folytatni, és meghallgatjuk az önök véleményét is, hogy proaktív, dinamikus lépéseket tehessünk a reálgazdaság finanszírozására, illetve annak érdekében. Um, Vicky, you are waving at me with something valamire nem kaptál választ, Viki? Az elfogadott szövegről beszéltem, sokat tudom, hogy megfelelő szöveget akarunk alkotni első nekifutásra is, de hogyha a végrehajtásra kerül sor, vagy ami néha megtörtént, egy második szintű vitára került sor, akkor látjuk, hogy vannak bizonyos következmények, amiket nem akarunk, akkor a parlament, a bizottság szerintem próbálja meg biztosítani, hogy védjük meg a gazdaságot, nem csak a jogalkotás szintjén, hanem úgy általában a végrehajtás során. Azt hiszem, hogy amiről beszélünk, az a work in progress, hát már dolgozunk ezen, hogy úgy mondjam. Szeretne reagálni erre? Igen, csak röviden. Amikor miniszterként dolgoztam Franciaországban, akkor nagyon odafigyeltem arra, hogy tehát nyomon, a nyomon követésre nagyon, nagyon nagy figyelmet szántam, és nem csak a bejelentésekkel foglalkoztam. Tehát ez azt jelenti, hogy nyomon követtük a szövegeket, a jogalkotásokat, és ez európai szinten is fontosnak tartom, sőt fontosabbnak, mint nemzeti szinten. Igen, tehát a második szinten oda kell ezekre figyelni, nagyon sok szövegben van egy felülvizsgálati záradék, eh, Fordasszony, majdnem minden szövegben van egy felülvizsgálati záradék, amely a problémákat próbálja megoldani, a kompromisszumokra, eh, kompromisszokat nyitja meg. Köszönöm. Okay, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Az egyéni kérdések utolsó köre következik. Jörgen, igen, köszönöm szépen. Biztos úr, Először is köszönöm szépen a magyarázatokat. El kell, hogy mondjam, hogy baloldali perspektívából is sok mindent támogatni tudok, és alá tudok húzni. Azt gondolom, hogy ez egy haladás, hogy hogyan szabályozzuk a pénzügyi piacokat. Ebben a kérdésben ez nagyon helyes, ami pedig a raportőr minőségemet illeti a pénzügyi hatásokkal kapcsolatban március 6-án az Európai Bizottság egy közleményt tett közé, amelyben leírja, hogy a tagállamok reakciója, ami volt az elmúlt évi júliusi ajánlásokra, ez már szinte szatirikus magazinként olvasható. Tíz ország egyáltalán nem válaszolt, egy néhány ország esetében tudjuk, hogy ez nem igazán működik, amit szeretnénk, és ott megalapíthatjuk, hogy igazából nem nincs igény arra, hogy cselekedjenek, és van egy ország, amely a közlemény szerint ott a Nemzeti Bank, az ország bankjait felszólította, hogy értsenek egyet a bizottság közleményével, aztán van egy másik ország, amely 2010 júniusában jogot fogadott el, és a, nem élt a lakosság ezzel a lehetőséggel 2011-ben hatályon kívül helyezték. Tehát az egész tulajdonképpen szatírikus, és hogyha jól értem, akkor csak azt a következtetést lehet ebből levonni, hogy az önkéntes cselekvésre való felszólítás az önmagában nem elegendő, és ehhez egyértelmű jogi előírásra van szükség. Ennyit akartam aláhúzni ezúttal. Szükség van arra, hogy jogot alkossunk ezen a területen. Szeretném öntől megtudni, hogy mikor kívánja ezt meglépni. Utalt már rá, hogy foglalkozik a gondolattal de egy apró konkrét kérdést is felteszek még a végén, arról is folyik vita, hogy az egész ingyenes legyen-e vagy nem. Végül is úgy tudom, eh, ehhez is nem szólt véglegesen hozzá. Érdekelne a pozíciója ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Klute úr, ugye ilyen nagy energiával dolgozik ezen az ügyön, is. ezen a egyik, a három prioritás 2012-re, három prioritásom egyike ez a téma. Nem hiszek a piacok önszabályozásában. Szerintem a dereguláció ö, nagyon káros volt, és annak most fizetjük meg az árát. Még nem fizettük meg teljes mértékben sajnos, azt hiszem. Egyes esetekben, tehát úgy döntöttem, hogy rangsorolom a szerződéseket, az alapbankszámlákra vonatkozóan is. Azt kértük a tagállamoktól, hogy lépjenek az átlát, a banki díjak, banki művetek díjának átláthatóságát kapcsolatban is ezt kértük. Ugyanakkor a bankok jó személyiségében is bíztunk. Ez a két esetben Klute úr magam is kifejeztem csalódottságomat. Azt látván, hogy ez a módszer bizony nem volt elégséges, nem volt célra vezető. Az alapbank számlákkal kapcsolatban. Most begyűjtöttük a válaszok egy jelentős részét, értékeljük a futott válaszokat, július végére tervezük elvégezni ezt a munkát. Konkrét kérdésre válaszolva, akkor majd kötelezőbb jellegű jogszabályokat, tervezeteket fogunk beterjeszteni, mert az első módszertan nem működött. Úgyhogy kötelező szabályokat kell bevezetni még 2012-ben, és a banki díjak átláthatóságával kapcsolatban is, meg a bankszámla váltással kapcsolatban is. Szinte lehetetlen volt tudni az állampolgár számára sok esetben bankot váltani, vagy számlát váltani. Erre vonatkozóan kötelező jellegű szabályokat kell majd bevezetnünk. Köszönöm. Csoportosítom mostantól a kérdéseket hármasával, megmondom, kik vannak a csoportokban. Ha valaki kimaradt volna, jelentkezzem. Első hármas. Arlene McCarthy and Philip Lamberts in Második csoportban. B. Uh, Pablo Zalba, Annie Podimata and Antolin Sanchez Prezedo, then in a harmadik csoport tagjai pedig Pascal Canvan and Nicholas Shuntis. If there's any... Ha van még valaki, aki jelezte, hogy kérdezne, és nem tettem be csoportba, no akkor zárom a listát, mert ez is el foglalja majd a levő időnket. Sophie. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Elnézést kérek, késve érkeztem, de egy konferencián kellett részt vennem az alternatív energia, illetve a bioüzemanyagok témájában érdekes volt, és egy kicsit elhúzódott. Először is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni önnek a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos kezdeményezésére. Ugyanarról, ugyanabba a csoportba tartozom, örülök annak, hogy ugyanabba a csoportba teszem fel a kérdésemet, mint Philip Lambert, mert a kockázati tőkét ről közösen folytattuk a munkát, tehát az én témámat és az ővét közösen kezeltük. Nagyon örültem annak, hogy proaktív lépése történt az Európai Bizottság részéről, hiszen egészen mostanáig inkább reaktív szabályozott politika volt a piacok szabályzására irányult, és most pedig egy dinamikus lépést látunk a bizottság részéről, a szociális vállalkozásokba való beruházással kapcsolatos ambiciózus szöveget, amely amely nagyon jó fogadtatást talált itt a parlamentben. Ez a lépés két célkitűzést is tartalmaz. Egyrészt egy új pénzügyi finanszírozási formát hoz létre a szociális vállalkozások számára, és ezen kívül pedig egy olyan európai piacot hoz létre, amely szolidáris beruházás területén működne. Ez van olyan, van olyan, vannak olyan országok, ahol ez működik, de van, ahol nem. Tisztelt biztos úr, szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy ezt a lépést esetleg egy sokkal nagyobb stratégiába foglalnánk, és kapcsolnánk ezt a szociális vállalkozásokhoz. Meggyőződésem az, hogy ez egy új tevékenységi terület, amely munkahelyeket hoztat létre, és a jelenlegi formában, a jelenlegi helyzetben egy új pozitív lépés, és esetleg a globális megközelítést érdemel. Egy-két aspektus néztünk már, megvizsgáltunk, például esetleg adózás témájában lehetne kezdeményezést tenni, amely segítséget nyújtana, támogatná a szociális vállalkozásokat. Aztán ott van az európai címke, amelyet nélkülözhetetlennek tartom, tartok, tehát a szociális vállalkozások, európai szociális vállalkozások címkéje, aztán ott van a szolidáris finanszírozás kérdése európai szinten. Hogyan vélekedik erről? Köszönöm. Alin. Alin. Biztos úr, fel akartam vetni a vizsgálat kérdését, amely a nemzetközi bankok hitel rátájával kapcsolatosan három kontinens, Észak-Amerika, Japán és az Euróbor és a Libor ráták ügyében folyó vizsgálat. A bizottság is részt vett ebben a vizsgálatban. Pontosan a bizottság mit tesz ezen a területen, a bankközi kamatlábakra vonatkozó vizsgálat ügyében tájékoztatja folyamatosan a parlamentet, hiszen e, manipulációnak adhat okot, ad, adhat okot a piacokon az adhatóság hiánya. Ön szerint a független, látható szabályozása a bankközi e, kamatlábaknak jó megoldása. Én vagyok a jelentéstevője a júri szakbizottságnak, az illetékes szakbizottságnak az átláthatósági irányelv kérdésében, kérem, hogy erősítse, gyorsítsa meg a jogszabály előrevitelét. Ugyanakkor az a kérdésem, hogy nem eléggé, lehet, hogy nem eléggé vagyunk nagyra törőek ebben a, ezen a területen. Nagyon sok vállalat globális jelentési sztenderdeket fogad el, ilyen rendszereket, a Transparency International is erre törekszik. Nekünk nem kellene-e az láthatóságra vonatkozó céljainkat a projektek jelentésére ö, ö, szélesebb körben alkalmazni ágazatközi rendszerben is. Biztos úr, üdvözlöm. Egy rövid megjegyzéssel élnék. Beszélt a zöld könyvről, mit tehetnénk a reálgazdaság előremozítása kapcsán. Nos, számomra ugye utalt a pénzügyi területen bizonyos lépésekre. Nem szabad hezitálnunk, hogyha azt akarjuk, hogy a produktív beruházásba kerüljenek a pénzek, akkor a kaszinót le kell zárni, és nem szabad félig nyitva hagyni az ajtót. Nincsenek itt fél intézkedések, fél lépések. Aztán egy-két kérdéssel élnék a beszámolóját illetően, először is a banki ágazat struktúrájának reformját illetően, illetve a shadow banking témájában. Ez két olyan terület, amelyet a CRD négy keretében megvizsgálunk de a Likanen csoport munkájából, illetve a szeminárium eredményeképpen jogalkotási, szület, jogalkotási szövegek születnek-e majd ebben a témában? Ez a kérdésem. Biztos úr. Sophie Okuni, köszönöm szépen a bátorítást. A szociális vállalkozás ágazat témájában, a szolidáris gazdaság témájában. Ez ugyanazzal a gazdasági valósággal kapcsolatos, amely 15-17 százalékát képezi, képviseli a munkahelyeknek, illetve a gazdaságnak. És egy profitabilis vállalkozásról van szó, tehát nem csak olyan szövetkezekről vagy szervezetekről, amelyek szociális szolgáltatásokat nyújtanak, hanem olyan csoportulásokról, amelyek etikus, szolidáris célkitűzéseket határoztak meg, és egyrészt saját maguk számára próbálják ezeket az eredményeket megvalósítani, másrészt viszont a gazdaságot, gazdaság számára, és itt egy szolidáris beruházás, szolidáris beruházások is esedékesek ezek, ezeket mindenképpen támogatni kell, ezért is van a, a szolidáris beruházási alap, és a, fin- a pénzügyi beruházók is odafigyelnek erre az ágazatra, erre a területre. Ukuni asszony, osztom azt a kezdeményezését, hogy egy nagyobb keretben vizsgáljuk ezt a témát, ezt tettük meg tulajdonképpen a közleményünkben Tajani és Andor biztos kollégáimmal közösen egy pár hónappal ezelőtt, novemberben egy konferencián vettünk részt, ez nagyon sikeres volt, rengeteg részvetővel, és itt pontosan a, a szociális beruházási alapról volt szó, szóval a szolidáris beruházási alapról. Ez ide tartoznak a jogi kérdések, és ezért a bizottság egy javaslatot nyújtott be egy európai alappal kapcsolatban, És a láthatóság is nagyon fontos, láthatóságot kell biztosítani ennek az ágazatnak az európai címke segítségével. Tehát osztom azon véleményét, miszerint ezt a beruházási alapot egy kicsit nagyobb keretben kell megvizsgálnunk. Nagyon sok országban, többek között elnök azt mondja, az ön országában is, különböző kezdeményezések születnek a társadalmi üzletágban, a social business ágazatában, és megpróbálják az alvó tőkéket mobilizálni a társadalmi beruházások előre mozdítása céljából. Igen, tehát egyrészt a jogi keret, másrészt a pénzügyi támogatás, és harmadsorban pedig a láthatóság, tehát a három aspektus az, amelyet mindenképpen nyomon kívánunk követni. Ami a bónuszok, a javadalmazások, stb. témáját illeti, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéseket, a manipulációval kapcsolatos kérdéseket. Nem tudok részletes választ adni erre a kérdésre tehát a folyamatban lévő vizsgálatról most nyilvánosan nem tudok semmilyen részlettel szolgálni. De majd, amikor ez esedékes lesz, akkor erről beszámolunk majd az elnökasszonynak, illetve önöknek, de most egy folyamatban levő vizsgálatról nem szólhatok. Philip Lambert Szeretnék választ adni az ön kérdésére is. Azt hiszem, hogy a bizottság nagyon fontos lépéseket tett, mint egy 600 vállalkozást vizsgált meg a kitermelői ágazat, illetve az erdészeti ágazatban. Aztán a, most folyamatban van ennek az alkalmazása, nincs tabu kérdés. Először is fontos, hogy a sürgősségi kérdéseket megoldjuk, amelyet ugye a civil szervezetek és a kormányok követelnek. Azok az országok, különösen Afrikában, akik, akik megszenvedik, megszenvedik az átláthatóság hiányát, ez különösen a kitermelői ágazatra igaz illetve az erdészeti fakitermelői ágazatra fontos, hogy közösen sikere vigyük az erőfeszítéseinket, és ugye eddig még nem, nem sikerült ezeket tető alá hozni. Fontos lenne a projektek, illetve az országokat egyesével megvizsgálni, és átláthatóságot biztosítani ebben a két nagy ágazatban. Philip Lambert beszélt a kaszinókról, már elmondtam, és többször megismétlem, hogy bizalomra van szükség a reálgazdaság felélénkítéséhez, és ennek az egyik, az ala, egyik alapfeltétele az átlátható és egészséges alap a finanszírozási ágazatban, a pénzügyi ágazatban. Még nem jutottunk ennek a munkának a végére. Hála az önök, illetve a tanács munkájának, már nagyon fontos lépések történtek, de még nem vagyunk ennek a munkának a végén. Elfogadom, hogy a bizottság esetleg nem tudott megfelelő gyorsasággal reagálni. Azonban megpróbálunk lépéseket tenni, megpróbáljuk az akadályokat elhárítani, megpróbáljuk, megpróbálunk odafigyelni arra, hogy mi történik például az Egyesült Államokban a bankközi kereskedelemben. Szapiro asszony, illetve mások is foglalkoznak ezzel a témával. Gensler úr és Szapiro asszony többek között. A MIFID keretében javaslatot tettünk, és közösen próbáljuk ezt a munkát elvégezni az amerikaiakkal. Olyan intézkedéseket próbálunk hozni, amelyek ugyan ö, eléggé, eléggé ö, súlyos következményekkel járnak, megpróbáljuk a megpróbálunk kellő időben kellő lépéseket hozni. Nézzük, hogy mit tehetünk. És aztán megvizsgálhatjuk, hogy ezek kellő intézkedések voltak-e, vagy pedig tovább léphetünk. Pozitívan válaszolnék a kérdésére Itt vannak a különböző konzultációk, illetve a szakértői csoportok, amelyek a shadow banking témájával foglalkoznak, illetve a bankok strukturális kockázatának kezelésével. Hát van még teendőnk. Ott van a kockázat szétválasztása, ott van a MIFID, ezzel foglalkoztunk, illetve jelentős eredmények születtek már ezekben a témákban. Azt hiszem, hogy mindezt mérlegre kell tennünk, és az a, meg kell vizsgálni a idő, az idő függvényében, hogy ez hogyan működik, meg kell próbálni a kockázatokat elkerülni, de egyetértek önnel, meg kell nézni, hogy a Alkinen csoport milyen eredményre jut, illetve a shadow banking konzultációk milyen eredményre jutnak, és akkor majd ennek megfelelően fogunk majd jogszabályokat hozni. Kivárjuk a tolmácsolást. Pablo következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. A legtöbb, amit öntől hallottam, az nagyon tetszik nekem. Kérem, hogy ezen az úton haladjon tovább, helyes úton jár. Ön egyébként azt mondta, hogy a pénzügyi szolgáltatásoknak összhangban kell lenniük a reálgazdaság elvárásaival. Egy további kommentár. Az Európai Uniónak új ellenőrzéseket, kontrollokat kell bevezetniük az árnyékbankolásra, a shadow banking területére. Ezt nagyon komolyan gondolják, és ezzel egyet is értünk. A prioritásnak annak kell lennie, hogy a pénzügyi rendszert biztonságosá tegyük. Ferrero kolléganő éppen azt mondta, hogy a hitel szüksége van a gazdaságnak, anélkül nincsen fellendülés. Viszont ami a folyamatot illeti, <clears throat> hogy helyreállítsuk a pénzügyi rendszerek helyes működését, ez folyamat marad, hiszen különböző sebességgel haladunk itt a különböző tagállamokban. Nyilvánvaló, hogy ez az ön hatásköre is, például a stressztesztek kérdésében is van hatásköre. Ezeknek a célja az, hogy a tűrőképességet vizsgáljuk, és úgy látom, hogy nem egészen világos a kép, ami kialakult. Egy kérdést szeretnék feltenni önnek, ami szerintem igen egyszerű. Mikor jön létre olyan pénzügyi rendszer, amely szerkezetváltáson esett át, és ahol tényleg a hitel újra folyik a gazdaságba, és a gazdasági fellendülést biztosítani tudjuk ezen a módon. Köszönöm, Eni. Köszönöm, Sharon. Le, le commissaire, pour vos remarques, merci aussi, euh, je suis ici. Köszönöm szépen. Egyébként itt ülök errefelé. Köszönöm természetesen, hogy alátámasztotta hogy, és mi is természetesen az szilárd, tűrőképes fundamentumok hívei vagyunk a gazdaságban, hiszen a pénzügyi gazdaságnak a reálgazdaságot kell szolgálnia, ez csak akkor működik, ha szilárd talajokon áll, talajon áll. A kollégák egyébként többször rámutatok ugyanerre, hogy meg kell biztosítani, biztosítani kell ennek a kereteit, és sürgősen kell ezt megtennünk. Konkrét, gyors megoldásokra van tehát szükség. Philip Lambert és Liza Ferrero is felhívta erre a figyelmet. Ön egy zöld könyvet helyezett kilátásba, ahol a, azt kell, hogy mondjam, attól tartok, ez nem fog gyors eredményekre vezetni vagyis, hogyha a kezdeményezést kivárjuk, természetesen szükség van erre a zöld könyvre, és meg kell alkotni, de talán vannak más lehetőségek is, amelyek gyorsabban alkalmazhatóak. Annak érdekében, hogy például biztosíthassuk a likviditást az európai bankszektorban. Az Európai Központi Bank biztosít ehhez eszközöket, és hogyan tudunk góskodni arról, hogy tényleg eljussanak ezek a pénzek a reálgazdasághoz, hiszen a kis és középvállalatoknak óriási problémát okoz ez a likviditás hiány. Ez természetesen vonatkozik Görögországra is, de egész Európára. Egymás után mennek tönkre nálunk egészen konkrétan a kis és középvállalatok, csupán azért, mert a cash flow nincs megoldva, nincs likviditásuk. Önök is tudják, hogy vita folyik egyébként arról, hogy egy bevezetnének egy úgynevezett pénzügyi tranzakciós adót. A parlament vitatja ezt, az ECOFIN is vitatja ezt itt a parlamentben is. Természetesen vannak, akik ellenzik ezt az adónemet, azzal érvelnek, hogy ez a fajta adó csak európai szinten kerülne behajtásra, vagy csak az eurozónában, ugye ez is egy elképzelés. Ez súlyos hátrányokkal járna az európai pénzügyi szektor számára, ha korlátozottan kívánják bevezetni. Osztja-e ön ezt a véleményt? Sőt, konkrétabban teszem fel a kérdést ön is úgy gondolja, hogy ez az adó lényegi hátrányokat jelenthetne a gazdaságnak. Köszönöm, nem talán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, ahogy hallgattam önt, úgy éreztem, hogy sajnálatos módon ez egy nagyon különböző cikk ciklus, mint a korábbi volt, más jogalkotási javaslatok vannak az asztalon most, mint az előző ciklusban, és ez önnek köszönhető, mármint hogy most jobb időszakot élünk. Igaz ez a különféle jelzálog ügyletekre vonatkozó szabályozások konkrét témájában is. Ami a felelős hitelezés kérdését illeti. Az egyik kritikus fontosságú elem a a magánhitelezés eleme és szerepe a válságban. Foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a jelzálog hitel övező vitában, a kockázat megosztás ügyében is folyik a vita. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy indítson egy olyan folyamatot, mely könnyít végsősorban azoknak a családoknak a sorsán, akiket hitel, jelzálog hitel terhel. Ez, ez ügyben várni konkrét információk, hogy milyen lépések várhatóak. Illetve milyen intézmények érvényesülnek a vállalatok, az eladósodott vállalatok ügyében. Ebben, hogyha némi felvilágosítás nyújtana konkrétan, akkor ezt megköszönném. Monsieur Zalba a évoqué, comme Madame... Nos, Megint csak a reálgazdaság alakulásáról volt szó, illetve a pénzgazdaság és a reálgazdaság viszonyáról. Miután ezek a szektorális szabályozások um, szükségesé váltak, um, és igyekeztünk preventív módon fellépni, hogy a bankok működni tudjanak. Most eljutottunk a reálgazdaságig, azt gondolom, hogy az itt felvetett javaslatok egyáltalán nem meglepőek ezek után a munkát vége, véghez kell vinni, végig kell vinni, még nem fejeztük be a szabályozási kerettel. A shadow banking kérdésében ó, nagyon elterjedt ez a shadow banking, már elmondtam, 30-35%-os arányról is beszélnek. Mielőtt a shadow bankingről szeretnék részletesen beszélni, vagy kicsit részletesebben beszélni, azért egyet még szeretnék elmondani. Itt most nem szemrehányásokról van csupán szó adott ö, szektorokban, ahol nincsen szabályozás. Nem azt akarom, nem akarom őket, ö, vagy ne, nekik a szemükre hányni, hogy ez előfordul, és nem akarok újjal mutogatni egy-egy szektorra, mert minden szektornak megvan a maga létjogosultsága. A lényeg az, hogy átláthatóvá tegyük ezeket a kérdéseket. Ami a stresszteszteket illeti, erről is beszéltek. Az Európai Bankfelügyelet végzi ezt. A jövőben is elképzelhető, hogy lesznek megint stressztesztek természetesen de a bankfelügyelet akkor már függetlenül dönt arról, hogy milyen részleteket alkalmazzon, milyen részletes szabályokat alkalmazzon. Aztán egy fontos kérdés, hogy mikor ár, áll helyre a rend a banki, bankszektorban. Hát munkánk van ezzel, mint egy 15 anyagon dolgozunk, ezt az elnök asszonyuk is elmondta. Terjedelmes nagy anyagok ezek a jogalkotás területén, amiket el kell készíteni és el kell fogadni, és amikor majd elfogadtuk ezeket, akkor kicsit hátradőlhetünk, úgy gondolom, és biztosak lehetünk abban, hogy jó irányítás van, transzparencia van és működőképes rendszer. De itt még nem tartunk. Vagyis dolgoznunk kell, sietve, de közben jól kell dolgoznunk, és egy kicsit vissza is kell tekintenünk néha, hogy mi történt. Azt mondták, a pénzügyi tranzakciós adónak vannak hátrányai is, erre hivatkoznak többen. De nem az adó miatt vannak a problémák, hanem a válság miatt vannak a problémák, és az egyes bankok felelőtlen viselkedése vezetett a problémákhoz. És amerikai, nagy amerikai bankok vezetőiről beszélünk, ha látom, hogy hogyan cselekednek, hát nem éppen a filantrópia a jellemző erre. Tehát ennél több transzparenciára és morálra van szükség, úgy vélem. Hiszen valahol méltányolni kell, és tiszteletben kell tartani az ügyfeleket. Ez a munka tehát nem zárult még le, ezt elmondtam, és nem szabad rövid távon gondolkodnunk. Itt és nem szabad elfelejtenünk, ami az elmúlt időszakban történt. Szóba került a zöld könyv, ez egy konzultációs eszköz, ezt tudjuk, hiszen arra szolgál, hogy a nyilvánosságban folyó vitát gerjesszük, irányítsuk vele a parlamentnek, vannak ötletei, a bizottságnak vannak ötletei, egy sor gazdasági szereplőnek vannak ötletei, aztán vannak finanszírozási terveink, hosszú és középtávú plének, tervek, és akkor az ökológiai váltást is szem előtt tartjuk, mint hosszú távú keretet. Ez nem rögtön térül meg természetesen, de szem előtt kell tartani a jövőbeli generációk érdekeit. Erről beszélek, amikor a munkámat igyekszem megvilágítani, és hosszú távú finanszírozásról beszélek. Természetesen lehet kezdeményezésekkel előállni, amelyek nem feltétlenül jogalkotói jellegűek, és ezzel felgyorsíthatjuk a, az ezen a területen folyó munkát. Azt gondolom szükség lenne egy európai növekedési kezdeményezés, amely rövid távon képes hatást kifejteni. A strukturális alapokat is ilyen irányba kellene terelni, hogyan tud áttételes hatást kifejteni, nagyobb összeget megmozgatni az Európai Beruházási Bank, ne kelljen három-négy évet várni eurókötvények kibocsátásával. Gyorsabban kell munkahelyeket teremteni, az energiahálózatokba kell, a digitális hálózatokba, a közlekedésbe kell beruházni, ez lenne a feladat. Ami pedig a likviditást illeti, illetőleg a bankok szerepét ebben, természetesen van felelősség a bankoknak, erre fel kell hívni a figyelmüket. Az Európai Központi Bank mindent elkövetett, hogy jól működjenek a bankok. Ez lehetővé tette, hogy a bankok végre elvégezzük a reálgazdaság érdekében szükségesé vált feladatokat. És arra fogok figyelni, hogy megtörténjenek a szükséges lépések. Az LKB több mint 800 európai banknak segített pénzzel. Az adózás kérdése, a miniszterek tanácsa tárgyalt erről, nagyon érzékeny a téma, nem sikerült megállapodni egyelőre, de tartós támogatásra van szükség. Nem gondolom, hogy ez az adó most feltétlenül a termelés kiszervezését okozná. Nem hiszek ebben. Az illetékes biztos, természetesen igyekszik a legjobb munkát elvégezni, csökkentett adókulcsokat javasolt, amiket az ipar minden további nélkül kibírna. 57 milliárd euró, ez indokolható, erkölcsileg védhető szerintem. Itt nem csak a görög népről beszélünk, hanem az összes európairól jelzéseket kell küldeni olyan irányba, hogy az emberektől elvárt áldozatok kiegyensúlyozottak és igazságosak. Bónuszokról beszélünk, prémiumokról, és a CDR 4-jel kapcsolatban is megszólal majd a parlament. A bónuszokat igyekezzük, igyekszünk majd egy kicsit korlátok közé szorítani, főleg, hogyha nem tűnnek igazságosnak. Ez teljesen helyes lépés lenne. A polgárok csak ebben az esetben készek arra, hogy meghozzák az erőfeszítéseket, mert különben fennáll a protekcionizmusba való visszaesés veszélye. Önöknek hálás vagyok az itt elvégzett munkáért. A jel zálog hitelek is szóba kerültek, meg a fogyasztóvédelem úgy általában. A túlzott eladósodás személyek, magánszemélyek és vállalatok esetében, ez is egy fontos téma, a kis és középvállalatok kapcsán Táján Newról fogok tárgyalni, ami a túlzott eladósodást érinti, a fogyasztóknál pedig én vagyok személyesen is pozíciómnál fogva felelős. A PRIPS és a befektetők, a betétvédelem, a befektetők védelme, ezek azok az eszközök, amelyek arra szolgálhatnak, hogy elkerüljük a polgárok túlzott eladósodását. Erről beszélünk, ha fogyasztóvédelmet emlegetünk, és a kockázatokra fel kell hívni a figyelmet az egyes termékek kapcsán. Ezt kell elérni. Ez a három nagy prioritás egyike 2012-ben. Um, úgy tűnik eltűnt, úgyhogy akkor menjünk tovább. Pascal a következő kérdés feltevője. I will use the speaking time of... A, uh, a felhasználom Udo idejét. Lehet azt? Nem, nem, mondta, hogy visszajön. Hát, se szerencse. Jó napot kívánok, Bárné úr! Két kérdésem van önhöz. Az első, előttünk kötelezettséget vállalt a CDS témájában. Nagyon jól tudja, hogy szabályozás történt ezen a területen, de eddig nem igazán sikerült ennek az adásvételét szabályozni. Tehát tulajdonképpen még most sem tudjuk, hogy amikor egy hitelesemény áll fenn, akkor az, aki a CDS-t eh, eladta, valóban képes-e a biztosítási díj kifizetésére és úgy tűnik számunkra, hogy ez egy instabilitási tényező, különösen a görög válság esetében a CDS mindenképpen a vita tárgyát képezi, hiszen nem tudjuk, hogy hogyan, hogy kifizeti meg ezek, ezt a kockázatot, tehát veszély ö, áll fönn. Aztán ott vannak a stressztesztek, a CDS kiadá, kiadóit ö, vizsgáljuk, megnézzük azt, hogy ö, például bizonyos feltételezések alapján hat hónapon belül megvan-e a pénzügyi kapacitásuk arra, hogy egy hitelesemény fennállásakor fizetőképesek legyenek, vagy pedig, vagy pedig nem. Tehát szeretném tudni, hiszen elméletileg egyetértett az, elmél, az elvünkkel, az elméletünkkel, hogy ezen a területen a további jogszabályzási lépéseket várhatunk el. Aztán a Financial Times-ban egy pár héttel ezelőtt azt olvastam, hogy az hogy bizonyos országok, bizonyos biztosok pályáznak az ön posztjára. Nem tudom, hogy ez valós pletyka, vagy mi, mi, mi a helyzet ezzel. Köszönöm. Uh, Niklas. Niklas. Niklas szélszó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, előadása során úgy érezte, szükségét érezte, hogy válaszoljon olyan képviselőtársaim kérdéseire, melyek ö, kimerítő választ adott. Ezáltal arra sarkal, hogy feltegyek egy kérdést, amit már többször feltettem az elmúlt időszakban, sosem kaptam választ rá, annak ellenére, hogy újra és újra felteszem. Ez a konkrét kérdés a biztosítás társaságokhoz kötődik, a görögországi helyzethez, és az ön személyes hitelességéhez, meg a bizottság hitelességéhez is kapcsolódik. Arról van szó, hogy illegálisan árulnak olyan ö, részvényeket a görög tele, telekom vállalat részvényeit a Deutsche Telekomnak ár, adták el, adták át. Abszolút átláthatatlan módon történt ez a részvény tranzakció, a távközlési vállalatok között. Többször szóltam arról, hogy a szabályozást megkerülték, talán valószínűleg meg is értették. Nem kaptam semmiféle választ ezekre a kérdéseimre egyetlen fórumon sem. Venizelos úr, aki a, az ellenzék tagja, bírálta ezt a részvényvásárlást, illegálisnak nevezte hivatalos körben is. Ennek ellenére hatalmas értékű részvény átadása történt meg a Deutsche Telekom részére, a görög távközlési vállalattól átláthatatlan módon. A kérdésem az végső soron illegális volt ez a, vagy ez a tranzakció? Első kérdésem. Ha második, ha illegális volt, ön a 2004 per 25-ös irányelv megsértésének tekinti Mit tesznek akkor, ha igen? Másodszorban, kinek az érdekét szolgálja mindez? A Deutsche Telekom látja hasznát? Amely a kis részvényesek rovására szerzett így tulajdont? Kérem, hogy válaszoljon a konkrét kérdésre, nagyon fontos a bizottság és a politikai, görög politikai rendszer egészen a hitelessége szempontjából. Köszönöm, Astrid. Astrid. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Igazából nem akartam a TTF témájában szólni, a TFF témájában, hiszen ez nem önhöz tartozik, nem, hanem inkább a kollégájának az anyaga ez, de mivel a bizottság egy testület, egy kollégium, legalábbis nem csak biztosok gyülekezettek, gondolom, hogy önnek is, önnek is van gondolata, illetve felelősségi terület ebben a témában. Gondolok itt arra a javaslatra, ahogyan Podimata asszony jelentéstevőnk is már feltette a kérdést ebben a témában, tehát a javaslatra, mely ennek a bevezetésével foglalkozik. A sajtóban az utolsó miniszteri találkozó után uh, olvastam erről az adóról, a pénzügyi tranzakciós adóról, és hogyha jól értettem, amit olvastam, akkor az az eredeti javaslat tulajdonképpen halott. Meglepett az, hogy öntől azt hallottam, hogy igazából nem lát problémát a, a vállalkozások áthelyezését illetően, tehát a delokalizációt illetően, hiszen nem is olyan régen, ahogyan elmondtam, olvastam egy luxemburgi szocialista sajtóban, sajnos nincs kéznél most ez az újság, de ez, ez nagyon jól mutatja, hogy milyen, milyen negatív hatása lesz ennek az adónak, konkrétan a delokalizáció, és ez dominó hatást fog kifejteni. És ez drámai következményekkel jár majd a pénzügyi ágazatra Európában, vagy annak egy részére de majd elküldöm önnek ezt a cikket. És szerencsére pénzügyminiszterünk is megértette, bár a miniszterelnökünk még más irányban nyilatkozott. De ugye valóban a miniszterelnökünk támogatta ezt, ezt a pénzügyi adót, azonban a pénzügyi miniszterünk úgy tűnik most már lassan megérti a probléma lényegét. Aztán ennek, hogy milyen hatás van ennek a lépésnek a luxemburgi kormányra, illetve a költségvetésre. Nos, azt hiszem, hogy kicsit objektívebben kell vizsgálni a helyzetet, és öntől is ezt várom meg kell vizsgálni, hogy az önök javaslatának milyen hatása van. Tehát a, az ön, önök javaslatáról beszélek, ez uh, tényleg elfogadhatatlan, és ezért úgy érzem, hogy a legjobb lenne, hogyha a bizottság visszavonná ezt a javaslatot, és megnézné, hogy esetleg milyen más javaslattal helyettesíthetné azt, hogyha tényleg egy adót szeretne bevezetni Európai Uniós szinten. Hiszen ön is nagyon jól tudja, hogy a, nagyon sokan úgy gondolják a politikai vezetők közül, hogy egy világszintű adó lenne a legjobb megoldás, hát ez szerintem inkább csak utópia, de hogyha európai szinten kívánunk egy ilyet bevezetni, nos, akkor ez 27-eket kell, hogy érintsen, és nem beszélhetünk más forgatókönyvről. De természetesen minden tagállam szabadon, szabad hoz, létrehozhat egy ilyen adót, és nem kell úgy gondolni, hogy Európa adja meg majd erre az engedélyt. Hogyha Solbel úr és Merkel asszony pénzügyi tranzakciós adót akar létrehozni a Németországban, akkor ezt megtehetik akár már holnap, vagy már tegnap előtt is megtehették szabadon, a francia elnök is megteheti ezt. Tehát nem kell elhitetni, hogy azok, a, azok az országok, amelyek ezt be akarják vezetni, azoknak Európára kell várniuk. Nem, teljesen autonómak, és megvan a szuverenitásuk arra, hogy ezt megtegyék, hogyha úgy gondolják, hogy ez az érdekeiket szolgálja. Meglepne, ha így járnának el, de azok az országok, amelyeket ez súlyosan érint majd a foglalkoztatás területén, illetve a közbevételek területén szabadok kellenek, szabadnak kell lenniük, hogy ezt nevezessék be. Úgy tűnik, úgy tűnik, azt mondják, hogy mi ellene vagyunk a többiek, mi mellette vagyunk a többiek ellen, de nem, hát mindenki megteheti, meghozhatja ezt a döntést. Juncker úr javasolta először azt, hogy az eurózóna szintjén hozzák ezt. Tehát nem Merkel az, hogy nem Solber úr, hanem először Juncker úr beszélt erről. Lehet, hogy esetleg Juncker úrral kellene beszélni először Luxemburgban, és nem pedig itt. Nos, válaszolhatok, mondja Astrid Luling. Amikor Juncker úr támogatta az adóbevezetését azért, mert a pénzügyminisztere még akkor ellenkezőleg nyilatkozott, de azt hiszem, igen, úr, hogy ez nagyon könnyű, én is lehetnék mellette, mert tudom, hogy soha nem fog megszületni ez az adó, de hát ez nem, ez egy kétszínű lépés lenne, és én nem vagyok kétszínű. Oké. Okay. Uh... Rendben. A biztos úrnak kell összefoglalni a válaszát erre kérdéseket Nem az ő tárcájhoz tartoznak ezek, sok esetben miniszterek hát megváltoztatják a véleményüket, de hát amit azért mégis rávonatkozik, vagy úgy érzi, arra reflektálhat a biztos úr. Igen, de hogy a Nuling asszony is elmondta, a bizottság nem egy konglomerátum, hanem egy testület, egy kollégium, tehát szolidáris vagyok Semeta úr javaslatát illetően, és Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez tulajdonképpen egy olyan téma, amely rendkívül súlyosan érinti az Európai Egységet. Nagyon fontos ebből a szempontból a, a pénzügyi, az adóharmonizáció érinti, hiszen 27 különböző adórendszerrel kell számolnunk a belső piacon, tehát Semeta úr ebben, ezen a területen tett javaslatot, például a a környezetvédelem területén olyan javaslattal élt, miszerint a szennyezés drágább legyen. Tehát ezek, egy, ezek jó gondolatok, jó, jó gondolatok. Ez a szerény mértékű pénzügyi tranzakciós adó egy helyes lépés. Ahogyan Podimata asszony elmondta, nagyon, nagyon ö, súlyos hatások, hatásolai lehetnek ennek. Nem szabad azonban a populizmusba bocsátkozni, a nemzeti nacionalista ö, reakciókat ö, hangoztatni, hiszen ez az egységes piac szétaprózódását jelenteni, illetve az európai projekt széttörését. Lehet, hogy a bizottság majd ezen a területen más lépéseket tesz. Természetesen globális szinten ez jobban működne. Bizonyos tranzakciókat adóztatnak az Egyesült Királyságban. Gondolok itt a stamp duty-ra. Az Egyesült Államoknak is van egy adó formája, tehát nem tabu ez. A kérdés az, hogy olyan adót hozunk létre, amely egységes és méltányos Európai Uniós szinten, és szerintem ez egy jó ötlet. Aztán a CDS adásvétele és ennek a szabályozása. Nos, a parlament segítségével sikerült ezt a kérdést szabályozni, ez nagyon fontos kérdés számomra is, és megpróbálom a kockázatkezelést mint az ezzel kapcsolatos kockázatok értelmezését, kezelését rendbe tenni, és pontosan ezért tartom nagyon fontosnak a banki válság megoldását. Nagyon sok CDS, nagyon sok bankat ki CDS, tehát a CDS kiadói közül nagyon sokan, sok esetben bankot találunk, és pontosan ezt próbáljuk a CRD-vel szabályozni az eszmától. Azt kértem, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel a görög példa alapján, a görög tapasztalatokat figyelembe véve. Önök is foglalkozni fognak ezzel, illetve én is készen állok a további lépésekre, legyen ez akár stresszteszt, akár a nem banki szereplők, akik kiadnak ilyet. Aztán indirekt módon kaptam, kaptam kérdést, ugye Madame Luling asszony a szocialista sajtóra utalt, én is olvasom a Financial Times is, és az Európai Szocialista Sajtót is elég jó tájékoztatást adnak, bár nem mindig, és el kell, hogy mondjam, hogy még erről a gondolatról soha nem hallottam. Nem is tűnik ez valószínűnek, és nem is kívánatos. Kamfen úr, én is, én úgy értelmezem e- az ön kérdését, hogy tovább folytassuk a közös munkát, és ez is a szándékom. De természetesen a külpolitika és a védelem is olyan kérdések, amelyek már régóta foglalkoztatnak. Nos, azt hiszem, hogy utolsóképpen egy nem könnyű kérdésre kell válaszolnom. Többször kaptam már meg ezt a kérdést, és nem mindig van rá jó válaszom hogy mit tehetünk a Görögországgal. Nos, egy, egy kivételes helyzetről van szó. Nem próbálom igazolni a lépéseinket, azt hiszem, hogy nagyon sok különleges lépés született egy különleges és speciális helyzetben. De az én feladatom az az, hogy megfelelő, az európai jogszabályok megfelelően érvényesüljenek, és ide tartozik Sultis úr a privatizációs folyamat is. A görög hatóságokkal párbeszédet folytatunk erről a témáról, illetve vizsgálódunk ezen a területen. Az objektív vizsgálat egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe, azért, mert ugye nagyon sok kényszer, illetve korlát szorítja Görögországot, és amennyiben illegális eljárásokra derül fény, akkor természetesen ezekkel szemben eljárásokat indítunk majd. Uh, yes, Nicholas, quickly. Ne, Köszönöm szépen. Azt szeret, szeretném emlékeztetni a biztos urat arra, hogy az, vonat, az az jogszabály, amiről szó van, még a, az elképesztő válság előtt, kibontakozások előtt történt, 2008-ban. Tehát nem lehet a válsággal magyarázni, 2008-ban történt ez a részvényátadás, úgyhogy nem feltétlenül lehet a, válság, a mély válságot okolni ezért. Igen, természetesen ez 2008-ban történt, és utána jött a vála, vál, válság, de a privatizáció felgyorsult Görögországban, és ez tulajdonképpen a megoldás részéhez tartozott, hiszen a, az, az adótartozást, illetve a tartozást próbálták ezzel csökkenteni. Oda kell figyelni egymásra, oda kell figyelni az eljárásokra, a lépésekre, nem szabad a nehézségeket még nehézségekkel tetőzni. De ahogyan elmondtam, ez talán a késedelemet igazolja, de nem azt, hogy ne vessünk fényt erre a privatizációra, illetve annak a körülményeit ne tárjuk fel. És útiszor, ahogyan ön is ezt követeli, odafigyelünk erre a témára, és a vizsgálat folyik a vizsgálat elhúzódik, egy kicsit hosszabb, mint gondolt, hosszabbra nyúlt, mint gondoljuk, meg fogjuk nézni, hogy az európai jogszabályok sérülnek-e, és hogyha igen, akkor a szabályokat mindenképpen alkalmazni fogjuk, és egy kötelezettségszegési vagy szabálysértési eljárást fogunk elindítani. No, a maga, maga idején minden eljön. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött önnek is, a válaszokat is, találkozunk bizonyal az ősz folyamán. I think that uh, we will now... egy kis szünetet tartunk, 10 perc volna, mert a következő tím előadója még nincs itt.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

Okay, we can resume. Folytatjuk az ülést. Okay, it's... Mindenki visszaért a helyére. A 14-es napi rendi pont következik. Ez egy vélemény a egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb agályról, amit az európai polgárok táplálnak. Egy véleménytervezet vitájáról van szó, Edward Luna. Azt gondolom, hogy ami a 20 fő aggályt illeti, ez rendkívül fontos, és tükrözi azokat az aggályokat úgy általában, a, és közvetlenül, amelyeket táplálnak az európai polgárok. Ennek az alapja egy munkadokumentum, amit az Európai Bizottság mutatott be az első piac, a belső piac a polgárok szempontjából, és ebben vizsgálják ezt a 20 legfontosabb aggályt. Külön beszél erről az EU polgárok és az EU üzleti élet szempontjából, hogy hogyan is működik ez az egységes piac, hol jelentkeznek a problémák. Készítettünk egy, ala, egy elemzést a kérdésekkel kapcsolatban. Europe Advice, az Európai Fogyasztói Központok, az Európai az Enterprise Europe Network részvételével itt adatokat gyűjtöttek, és ezek rámutattak arra, hogy melyek a leg fontosabb kérdések, és melyek azok, amelyek leginkább befolyásolják a polgárok napi életét. Ezen akadályok megállapítása érdekében figyelembe vettük a statisztikai alátámasztható adatokat, amiket az Euróbarométer nem régiben tett közzé. Két fókuszcsoportokból indultunk ki, ezek az adatok meglehetősen robusztus képet adnak az egységes piacról, ahogyan ezt kint a terepen, a valóságban látni lehet. Általános pontként elmondható, hogy van egy rés, egy szakadék az elvárások és a realitás között. Ez három egymással összefüggő okra vezethető vissza, van egy információs hiány, szakadék, egyszerűen nem látják, hogy mi történik a polgárok, aztán egy végrehajtási szakadék, mivel nem megfelelően ültetik át, és nem megfelelően alkalmazzák az EU szabályait, végül pedig be kell látni, van egy jogalkotói szakadékrés is, és egyszerűen hiányoznak azok a jogi eszközök, amelyek segítségével áthidalhatjuk ezeket a szakadékokat az egységes piacon. A koordináló szakbizottság az IMCO Regina Bastos készíti a tervezetet, tőlünk pedig véleményt kértek, csak azon aggályokkal kapcsolatban, tehát nem mind a 20-ban mondjuk el a véleményeket, hanem azokkal kapcsolatban, ahol fontos, vagy ahol a mi szakbizottságunk játszik, elsősorban szerepet a, az áfa, tehát az adó, a banki szolgáltatások, a nyugdíjak említendők, az örökösödési adó, illetőleg a gazdasági élet finanszírozása. Mindig azon emberekről van szó, akik mobilak, akik határokon átnyúló módon mozognak és dolgoznak, foglalkoztatók, munkaadók, munkavállalók és üzletemberek azok, akik határokon átnyúlva működnek ami a véleményünket illeti, most szeretnék kitérni az egyes pontokra, hogy a, bankszámlát bankszámlák nyitása, tehát egy fogyasztóvédelmi kérdés, aztán a kettős adóztatás elkerülése, nyugdíj, örökösödés, tőketranszfer esetében jelentkezhet ez a kérdés. Itt az Európai Bizottság készített egy ajánlást a, az örökösödési adóval kapcsolatban és felül akarjuk vizsgálni a nyugdíj alapokra vonatkozó irányelvet is. Szóba kerül még a bürokrácia is, jobb hozzáférést kell biztosítani az információhoz, a független tanácsadásra van szükség, aztán a, kockázat, a pénzügyek területén, aztán a kockázati tőkét is felvetették. Itt szükség van egy jól kialakított EU rezsimre, EU nyelvi eh, rendszerre, és meg kell vizsgálni, hogy a kockázati tőkét hogyan tudják biztosítani, illetve hogy a piac miért ilyen kicsi Európában. Aztán az áfa visszaigénylés a határokon átnyúló üzleti életben. Ez meglehetősen gyötrelmes és bürokratikus téma, és ezen a területen kell lépnünk, tehát ez tartozik hozzánk, és a mi véleményünkben erre térünk ki. Köszönöm, most jönnek az árnyék előadók. Először a néppárt részéről, Sophie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselőtársak. Szöklenös úr véleménytervezete szerepel napi rendünkön. Szerintem is nagyon hasznos anyag ez, mert fennáll egyfajta hiátus a polgárok várakozásai és a napi gyakorlat között. A belső piacra tartozó kérdéskör ez természetesen, és látható, hogy nagyon sok területen ugyan sikertörténet a belső piac, ám vannak további diszfunkciók, hiányok, vagy nem jó működő részterületek. Ezekkel vagyunk hivatottak foglalkozni, és ezt tesszük itt is nem csak az a cél, hogy több százával gyártsuk az irányelveket, jogszabályokat, hanem ahogy most is történik, hogy letérképezzük, mit várnak az állampolgárok tőlünk, mik azok a pontok, ahol nem jól működnek a dolgok a belső piacon, és ezeket szabályozzuk le megfelelően. Köszönöm, hogy Barnier biztos úr is számot adott arról, hogy a belső piac működését figyelemmel kíséri, ez a vélemény is nagyon magas minőségű. Konkrét pontokat, pontokra van kihegyezve, mely a szakbizottságunk hatáskörébe tartozik. Néhány alappontot vetnék fel én is, a vélemény is szólt ezekről jó részt. Szerintem a legfőbb kérdéskör az, hogy az adó milyen adó akadálya, adójellegű akadálya vannak a belső piac rugalmas működésének. Például a kettős adászatás gyakorlata ennek elemzésvel egyetértek. Megnyit, ha megnyitottuk a határokat az állampolgárok előtt, azok élnek is ezzel. Nagyon sokan mozognak az Európai Unióban, több a nyugdíjú vagy a munka, munkájuk miatt. Nem feltétlenül adó paradicsomokat keresnek, vagy adó előbújkálnak, hanem jóhiszeműen is. Ugyanak, és ezek a jóhiszemű állampolgárok nagyon bonyolult, összetett és nehezen követhető adószabályokat kell kövessenek az Európai Unióban mozogva. Tudom, hogy nehéz egyeztetni adóügyekben, hiszen nem uniós hatáskör. Ám úgy gondolom, hogy ez eh, azért az Európai Unió felelősségehez tartozik, hogy a szabad mobilizáció révén elősegítse, akár az adó területén is. Szikluna úr is rámutat tehát ennek fontosságára, is a fogalmazó ezen túl növekedés vektorokról, munkahelyteremtésről is beszél, ezek is fontos célok. Mindannyian reméljük, hogy a gazdasági növekedés és a, a munkahelyteremtés megjelennek. Említést tehát a kockázati tőkéről, de szerintem gondolni kell a társadalmi vállalkozásokról, a szociális vállalkozásokról is az erre vonatkozó beruházási alap, befektetési alap része egy nagyobb csomagnak, amely, amelybe beletartoznak kockázati tőkeelemek is. Ugyanakkor a két dossziét szerintem együtt kell kezelni. Konzisztens, átfogó módszert annal. Ahogy a biz, Barnier biztos úr is kifejtette, E mindez a vállalatok 10%-ára van bír érvényel, 11 millió munkahelyet érint az Európai Unió egészében ez a terület. Úgyhogy ez, kicsit jobban ki lehet domborítani ezt a véleményben. Üdvözlöm amúgy a fogalmazó munkáját, szerintem helyén való az anyag, és tovább lehet javítani. Köszönöm szépen az árnyék előadók listáján. Megláttam magamat, mint egyetlen árnyék előadót, úgyhogy mondok is valamit. Nikolász, láttalak, megadom majd a szót. Egyetértek a, a Edward, mint általában teszem, nagyon hasznos dolgokat és tényszerű dolgokat írtál ebbe az anyagba. Lehet persze majd ezt azt jobban kidomborítani a módosítók révén, Reméljük, hogy belefér majd az anyag kereteibe. Ami eszembe jut most, hogy nem feltétlenül a mi bizottságunk hatáskörébe első témakör, mégis szólni kéne a nyugdíjalapokra vonatkozó mobilitásról. Különös dolog az, hogy mindenféle szabályokat hozunk létre a nyugdíjak és a biztosítások, az életbiztosítások témájában. határon átnyúló módon szervezve ezeket, ám ugyanakkor a, nem tudunk a, a, egyik államból a másikba átvinni vagyonokat, vagy, vagy megtakarításokat. Az is fontos, hogy a, az áfa struktúrát karcsosítsák. Nem tudom, hogy a, az, a te postaládát hogy néz ki, de a KKV-k bizony sok esetben nem még Tudják más országból visszatéríteni az áfa igényeiket, bár a szolvit hálózat ezt a célt szolgálná. Aztán van még egy dolog, ami megint csak nem konkrétan a mi szakbizottságunkhoz tartozik, a korrelációs táblázatok ügye. A bizottság szeretné bevezetni ezeket, és e, e, a jogalkotási tervezetekben is tükrözteti, megjeleníti ezt a szándékát, ám eddig nem sikerült teljes körű támogatást szerezni. Eter, et, a pénzügyi szolgáltatások tekintetében az egységes szabálykönyv nem is működik ezek nélkül, úgyhogy a tárgyalások során igyekszünk tartani az álláspontunkat ezzel kapcsolatban, ám kell, bizonyan vannak más témák is, ahol ugyanez a helyzet. Úgyhogy ezért tennék bele az anyagban valamiféle bátorítást a többi szakbizottságban dolgozó kollégák számára, hogy lépjenek ez irányban. Persze regionális szinteken folyik a végrehajtás, és ott adódnak a, bonyol, a nehézségek, ám ahol, legalább ott, ahol nincs regionális végrehajtás, oda egy erőteljesebb, ott egy erősebb igényt lehetne megjeleníteni a korrelációs táblázatok tekintetében, hogy a polgár, állampolgár pontosan átlássa, hogy a saját államában hogy áll a jogszabályozás helyett, és más államokban is hol. Mert anélkül aknamezőre téved. Sok esetben nagyon költséges folyamat. Ez néhány azonnali gondolat, amely eszembe jutott a e témával kapcsolatban részemről, ezt szerettem volna elmondani, a zöldek részéről nem látok senkit. Dirk a konzervatív frakció nevében kap szót. Let me start by welcoming... Köszönöm szépen. Üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy miért is vagyok itt valójában. Az egységes piac egy sor teljesítetlen ígéretet tartalmaz. A mindennapi életben azzal tapasztalnak, hogy nem hatékonyan működik az EU jogok gyakorlása. Egy tényleges egységes piac sokkal több terméket és szolgáltatást biztosítana számukra odahaza és más tagállamokban is. Egy ilyen piacon a tőke szabadon mozogna, és a polgárok bárhol étetnének és dolgozhatnának az Európai Unión belül. A vélemény tervezetében Skikluna úr teljes joggal felhívja a figyelmet azon témákra, amely, ahol a mi szakbizottságunk plusz többletértéket tud teremteni ide tartoznak például annak szükségessége, hogy a határokon átnyúló munkavállalók és munkaadók adóztatását csökkentsük, elkerüljük a kettős adóztatást és az információhoz való hozzáférést javítsuk, amikor befektetési és banki termékekről van szó. Egy néhány további javaslatot is szeretnénk hozzáfűzni a véleményben, alá lehetne húzni, hogy a fő célja a bankoknak az kell, hogy legyen, hogy a reálgazdaságot tőkével lássák el. A, jobban tisztában kell lenni a, a polgároknak az EU adazással kapcsolatban. És természetesen további tudást ki kell alakítani, a teljes potenciált ki kell alakítani az egységes piac kapcsán, amikor teljes mértékben átöltetjük a szolgáltatási irányelvet valamennyi tagállamban. Ez véget vetne a piac széttörezedettségének, és az akadályokat is le lehetne bontani, az, amely az innováció és az aktivitás előtt tornyosul. Emlékezzünk csak a Bolkestein irányelvre, hogy mennyire elutasították azt annak idején. Most pedig azt látom, hogy ez újra éled. Az Európai Bizottság a gazdasági növekedés egy fontos eszközét látja ebben. Azt javaslom egyébként, hogy a raportőr nézzen utána a származási ország elvnek is, és egy megerősített a törekedjen azon ország között, akik hajlandók erre. Vagyis a Coalition of the Willing elvét követve kellene haladnunk. Mindenképpen szeretnék Szikluna úrnak gratulálni a tervezethez, és várom a kiváló együttműködést a kompromisszumos módosítóknál. Niklas, parancsolj! Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο εισηγητής μας έκανε ό,τι μπορούσε. Köszönöm elnök Szerintem a jelentéstevő megtette, amit lehet. Jó munkát végzett. A kérdések, amelyek véleményben foglalkozik, rendkívül fontosságok és létező problémák. Ám a bizottság által végzett tanulmány csapdájába sétált, illetve a, a bizottság által meghatározott cím csapdájába sétált a fogalmazó. A bizottság tudnélik az európai állampolgárokat foglalkoztató kérdésekkel kívánt foglalkozni, ugyanakkor nem ezt teszi. Tudnélik az európai állampolgárok elsősorban azzal foglalkoznak, hogy van-e állásuk vagy sem. Jól ismerjük, milyen munkanélküliségi ráták érvényesülnek a tagállamokban, tudjuk, hogy milyen félelem aggodalom vezi a munkahelyek meglétét. A másik kérdésem fog az állampolgárokat az, hogy a jóléti rendszer működik-e. Vajon aztán az, hogy a gyermekeiknek lesz-e munkahelye. Ezek azok az égető kérdések, amelyek leginkább foglalkoztatják az európai állampolgárokat. Ez nem lehet e fölött szemet hújni csak úgy. Ugyan ebben a tanulmányban az állampolgárok véleménye az unió szociálpolitikával kapcsolatban negatív. Az emberek úgy érzik, hogy az elfogadott szakpolitika nem biztosít számukra jövőt. Ugyanarról a tanulmányról beszélek egyébként én is, mint a ötem szólók. 62% úgy érzi, hogy nem fér hozzá megfelelően munkahelyhez, a szegénység ellen nem lép fel az Európai Unió, és a, a, a társadalmi kirekesztés ellen sem, a marginalizálás ellen sem. Ez a, az a téma, amely foglalkoztatja az európai állampolgárokat. A tanulmány 20 témát sorol fel, 20 olyan témát, amelyek kapcsolatban aggályok fogalmazódnak meg az állampolgárok körében. Ezek valóban ö, problémák, ám nem az igazi égető kérdések, nem a közvita tényleges témái. Nem ez az a társadalmi térkép, amely leképezni az európai társadalmakat ma. Tudnék a leginkább égető kérdés a munkanélküliség ez pedig abban áll, hogy nem működik megfelelőképpen a belső piac, vagy az is lehet, hogy újra kell gondoljuk a belső piac létét, illetve létokát. Vajon egy öncél a belső piac, vagy valami mást kell szolgáljon? Hogyan lehet egyes diszfunkcióit kezelni a belső piacnak? Ez kell legyen a legfőbb kérdés és nem szabad visszariadnunk bátor kérdés feltevéstől. Ha azt kérdezzük, hogy mi az alapkérdés, mi a fő probléma, amely foglalkoztatja a polgárokat, és mi az, ami a ö, jövő nemzedékére hatása van, akkor végig gondoljuk a teljes szerkezetét a belső piacnak. Ez a jelentés, mint mondottam, érdekes kérdéseket vet fel, olyan kérdéseket, amelyek valóban fontosak, ám nem kérdeznek rá az alap, az elvi agályokra, sem nem fogalmazzák meg azokat az ajánlásokat, melyek révén felléphetnénk a problémák ellen, kezelhetnénk a tényleges problémákat. És ezzel azt kell mondanom, hogy a bizottság által felállított értelmezési keret nem feltétlenül helytálló. Nem ez foglalkoztatja a polgárokat. Köszönöm. Úgy látom, hogy senki más nem kér szót, tehát akkor ezt ezzel le is zárjuk, visszadom a szót az előadónak. I would thank for all the... Köszönöm szépen az összes kommentárt, amit az árnyék előadók tettek. Feljegyeztem, nagyon hasznosnak találom őket, és várom a módosítóikat, hogy találkozzunk, hogy beszéljünk, és összefogjuk. Ami az utolsó pontot illeti Tuszi portját, Természetesen egyet tudunk érteni ebben. Itt nem arról van szó, hogy én megmondtam, hogy mi az összes aggája az EU polgároknak, hanem azon aggályokról beszéltünk, azoknak az aggályáról, akik a határokon átnyúló módon kereskednek, dolgoznak, utaznak. Tehát munkavállalók, munkaadók, a gazdasági élet szereplői, róluk beszélünk. Itt most nem általában az EU polgárok aggájait akartok itt megfogalmazni, hanem egy konkrét csoportról beszéltünk. Természetesen teljes joggal lehet arról beszélni, számos más, súlyosabb aggály is van, mint az itt említettek, ebben egyet tudok érteni, de azt gondolom, hogy a feladatunk az, hogy azokkal az aggályokkal foglalkozzunk, amelyek az európai polgárokat érintik, amikor az egységes piac működésével találkoznak, vagyis a határokon átnyúló témákban. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. A módosítókat március 29-ig kell előterjeszteni április 25-26-án vitatjuk meg, és május 30-31-én szavazunk, június 23-án a Koordinációs Bizottságban és júliusban szavazunk a plenárison. Viszonylag lassú, ugye? Köszönöm szépen. Kicsit jól állunk idővel, de úgy látom a legfontosabb személyek jelen vannak, hogy ezt megvitassuk. A 15. napi rendi pontunk következik egy cselekvési terv készítése a vámügyek és az adózás területén az EU egészére vonatkozóan az bizonyos fiskos program 624 és 1482-es 2007-es jogszabályokról van szó. Ez egy közös témánk egyébként az IMCO-val, az IMCO szakbizottsággal, és úgy gondolom, ezt úgy alakulhat, hogy meg kell állapodnunk velük, és megosztjuk a feladatokat a mi nevünkben. Jó, úgy látom, itt a Szepa is eljött közénk, ő a felelős ezért, de most mindenek előtt Teodor Stolodzsán kap szót, hogy mondja el a véleményét. Jó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy látják, ez voltak éppen a két szakbizottság által közösen szerzett ülés kéne, hogy legyen, de nem engedik meg, hogy együtt üljünk, együtt működjünk. Be lehetne rosszabb is a helyzet. Az 51-es cikk, az eljárási szabály 51-es cikke alapján dolgozunk, mely alapján közös jelentéstervezet, közös szavazás és ülés volna megszervezhető. Hát hol állunk most? Mint tudják, az IMCO hétfőn tartott ülést, ahol úgy döntöttek, hogy két, két programra bontják fel a jelentést, hiszen ez a, a Fiskus program két korábbi programot olvaszt össze a, a 2013 Custom programot és a Fiscalis programot, E kettőt ötvözte egybe tehát. Az Econ is kifejezte abbeli nézetét, hogy helyén való ketté választani a programokat, és a fő érve mögött az volt, összefoglalva, hogy, hogy a két program egy volt korábban, ez az időközi értékelő jelentés eredménye is. ha két programként jelenik ez meg, akkor a két ágazat magasabb politikai láthatóságot nyer, ez a mögötte álló gondolat. Ugyanakkor két szakpolitikai területet és külön célkitűzés rendszert is magában foglal ez a két ágazat, tehát egyfajta distinkció van a kettő között, és több kérdésben az egyetnemértés kockázata merül fel, különösen az adózás politika, az adó szakpolitika vagy ágazat tekintetében mondható ez el tudatossá vált az is, hogy ezek a nézetük ütközések lelassíthatják a custom program végrehajtását. Több tagállam van, meg az informális tájékozódás alapján jelezték Nagy-Britannia, Hollandia, Ausztria, Csehország, Németország, melyek támogatják a program kettéválasztását jelezték ezt informálisan. Mint tudjuk, a tanács nem hozott döntést ebben a kérdésben, ugyanakkor, a, ugyanakkor Semet a biztos levele nagyon erőteljesen érvel amellett, hogy tartsuk egyben a programot. A két ágazat, tehát a vámügy és az adóügy programjait. Érvelése legfőképp arra támaszkodik, hogy az a feladat, amelyel minden európai intézmény meg kell birkozzon, nevezetesen, hogy egyszerűsítse és karcsúsítsa a többéves pénzügyi programok végrehajtását. Erre vonatkozóan egy egységes pénzügyi keret áll fel minden Európai Uniós program Financial regulation -je egységesül, ugyanakkor szükség van arra, hogy a programokat standardizálják, független attól, hogy melyik ágazatban folynak le, a végrehajtás, értékelés, célmeghatározás, auditálás tekintetében egységesülniük kell ezeknek, ez is az egységesség mellett szól, valamint levelében a biztos úr azt is hangsúlyozta, hogy szükség van a megőriztett együttműködésre és a szinergiák kihasználására a vámügy és az adóügy, illetve adó és vámrendszerek között. Valamint a különbségtétel az ágazatok között, a célok, a jogosult tevékenységek, az előránzott költségvetés tekintetében ebben a tényleges programban, amely két korábbi program összeolvadásából jött létre, konkrétan meghatároz lebont célokat a vámügyre nézvést is, meg az adóügyre nézvést is. Ezek persze közös célkitűzések, ám külön, kül, külön költségvetési lebontás érvényesül a két ágra, ágazatra. Az ECOSZOK is véleményt formált a témában, ők is egy egységes program mellett érvelnek, és csak utalnék arra úgymond, informális jelentésre, amelyet a tanácsban folyt tárgyalásokról kaptunk. Ott több tagállam jelezte abbeli nézetét, hogy ez a program új célokat vezet be, például a, az uniós jogszabályok végrehajtásának elősegítése, meg az Európai Bizottság hatáskörének bővítése az adóügyi hivatalnak a képzésében, mely korábban teljes körben, teljes mértékben tagállami hatáskör volt, most ebből, e, ebből viták adódtak a tanácsban. Ami a program tartalmát illeti, a jogalkotási folyamatok lezárása után abban a helyzetben vagyunk, hogy az 50 cikknek megfelelően kell működnünk, legalábbis jelenleg, és amikor a tanács döntést hoz végül arról, hogyan működjön a program kettébontva vagy egyben, akkor tudjuk majd, hogyan vigyük tovább saját munkánkat. A program tartalmát illetően. Ahogy kifejtettem, van egy időközi értékelésünk, és van egy hatástanulmány a Fiskas 2020-ra vonatkozóan. Tehát most az adóügyi ágazatról beszélek, amely főleg az ECON szakbizottság hatáskörébe tartozik, míg a vámügy nyilvánvalóan az IMCO hatáskörébe esik. Persze arra is lehet módosítókat beterjesztenünk. Gratulálhatok az Európai Bizottságnak, mert az figyelembe vette azokat az ajánlásokat, melyet a két jelentés, tehát a hatástanulmány meg az időközi jelentés állapított meg. A csalás elleni harc, az adóelkerülés elleni harc, a határon átnyúló bűnözés, csalás elleni harc, az adófizetők és intézmények terheinek csökken, adminisztratív terheinek csökkentése, beleértve a monitoringot és az eredmény alapú tevékenység megszervezést, valamint az Európai Unió szerte megállapított információs hálózatok építését illetően fogalmazottak meg ajánlások, amelyeket figyelembe vette az Európai Bizottság programanyaga, valamint a harmadik országokkal való együttműködésben is. Ami a program hatókörét illeti, amit tudunk, illetve megtudtunk a korábbi programokból, az illetékek, áfa, tőke és jövedelemadók tekintetében. Nos, ezek alapján ez a program ezen túl új célokat is lefed például a kölcsönös segítségnyújtás, az adó igények beszedésében, illetve a jövőbeli energiadó, illetve konszolidált társasági adó alap tekintetében. A részvétel illetően van egy újdonság, a tagállamok, tagjelölt országok, potenciális tagjelölt országok szerepelnek a felsorolásban. A bizottság ezentúl új partnereket is javasolt a programra, amelyek partner az Európai Unió szomszédságpolitikában szereplő partnerországok. Persze azon feltételhez kötve ezt a részvételt, hogy az adott államok szabályozásokat átalakításában, mert el kell jussanak odáig, meg intézményeik reformjában, hogy közelebb jussanak azon célokhoz, amelyeket megkívánunk tőlük. És külső szakértőkre is kiterjed a program. Ami a jogosult tevékenységet illeti, a bizottság azt javasolja, hogy ugyanazt a szerkezetet tartsuk fenn, mint a korábbi programban, azaz a közös cselekvést, amely tudás és gyakorlat cserére koncentrál, aztán európai információs rendszerek kiépítése, valamint képzési tevékenységek, a, a emberi erőforrások szakértelmének erősítésére. Ez a program természetesen illeszkedik a 2020-as stratégiába. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy a múltbeli programok meg ez a közös program a központi irányítási módszertan alá esik. A bizottság ezt a programot a tagállamokkal együtt hajtja végre persze, ám az irányítás központosított, és a bizottság kezében van. Lássuk a költségvetést. Van egy, a teljes boríték 700 77,6 millió eurót tartalmaz. A vám ügy ebből 544 millióban részesül, azaz 70 százalék erre esik. Míg az adóügyre 232,2 millió, ez kb. 30 százalékot jelent. Jelen pillanatban annyi mondható el a, a költségvetésről, hogy, hogy senki sem szereti az adót, meg az adóügyet. E nem egy népszerű ágazat, és úgy tűnik alulfinanszírozott is e programok fényében, legalábbis első látásra ezt kell mondjam, ahhoz képest, hogy a jövőben a program által lefedett területen milyen potenciális hatása lehet az adóügynek. A korábbi programokban figyelembe véve ugyanazon döntéseket, amelyeket a bizottság hozott a több is pénzügyi keret tárgyában, a 2013-as szintet héttel megszorozva, és kiigazítva az infláció 2%-os arányával, úgy tűnik, hogy a vám ügy 15%-os forrás bővülést kap, míg az adóügy 1 a kevesebbet. Ez csak egy nagyon hozzávetőleges számítás persze. Talán a legfontosabb mégis az, hogy az előző programokban a vámügy költségvetése 67,3%-át adta, most meg 70%-át a költségvetésnek, tehát ez arányában növekedett, míg az adóügy 32,7%-ot kapott korábban, most meg 30%-ot. Ez azt jelenti, hogy így vagy úgy az adóügy az árva gyerek ebben a költségvetésben. Ha megnézzük a költségvetés szerkezetét, akkor a számítástechnikai fenntartási bővítési költségek 81,6%, 70 az adóügyben és 70% az adóügyben, az IT elem. Ez ugye a kiadás legnagyobb hányada, mármint a számítástechnikai jellegű költségek. európai információs rendszerek, hogy uniós komponens. A neve, az új neve ennek a bizottság kezében van. A vám ügyben van egy jelentős növekmény a közös cselekvésekre. Ez azt jelenti magyarán, hogy szemináriumok, viták, workshopok szervezése, a tudás átadása, bevált gyakorlatok átadása, míg az adóügyben csak a képzésben van növekmény. Ezt szerettem volna bemutatni önöknek, és ezt szívesen hallgatom meg képviselőtársaim véleményét. Három árnyék előadót neveztek ki a témára, különösen az övékét. Köszönöm. Um, So now... Uh, Köszönöm szépen, Liam. Köszönöm szépen. Én is osztom a kétségeket, olyan barátunk kétségeit, már ami a két program összevonását illeti, a VÁM és a Fiskus program összevonását. Azt megértem, hogy az Európai Bizottság megpróbálja egyszerűsíteni a szabályozást és a programok számát csökkenteni, de, de ez nem történhet a koherencia kárára. A bizottság rámutat a vám és a fiskális program hasonlóságaira, illetve párhuzamaira, azonban nem látom, hogy megfelelő irányban lenne, megfelelő irányba haladna ez a fúzió. Ez a két program kiválóan működött külön pályán, most pedig ami a program tartalmát illeti, természetesen támogatom, támogatok mindent, ami az információ cserét javítani tudna, illetve a jó gyakorlat cseréjét. Ugyanígy az emberi erőforrás és az informatikai kapacitás megerősítését, Természetesen az adó elkerülés prioritás kell, hogy legyen, ugyanígy a kereskedelmi, kereskedelmi tevékenység is, hiszen a, de a válság keretében azt hiszem, hogy az adócsalás vagy az adó elkerülés kell, hogy az első számú prioritás legyen. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Szerpa Pitikainen itt van az IMCO bizottságtól, úgyhogy neki fogom megadni a szót hogy elmondja az IMCO véleményét. Ő neki adom meg tehát a szót következő leg, és utána pedig az árnyék jelentéstevők kapják meg majd a szót, tehát lássuk, hogy mit gondol az IMCO. Köszönöm szépen. Két-három kalap is van rajtunk, vagy sapka is van rajtunk időként politikusként itt az ikonban. Egyébként most nemrég megválasztott alelnöke vagyok az IMCO-nak, Massio Baldazar nem tud jelen lenni most, végül is, mert most az IMCO nevében is jelen vagyok, és az IMCO pozíciót fogom képviselni, de ez nem tart nagyon sokáig persze, hiszen Stolozsán úr már bemutatta a tényeket, nagyon röviden beszélt egyébként az imco is. Ami az imco illeti, a Taxud igazgatójával tárgyaltunk, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a csempészettel és az adócsalással szemben kívánnak fellépni, és szeretnék áramvonalasítani a következő generációs program alkalmazhatóságát. Természetesen a szorosabban összevonjuk az adózási politikákat, és hatékonyabban használjuk fel az erőforrásokat. Az inkótagok egyet értenek abban, hogy a belső piac hatékony működése érdekében erre feltétlenül szükség van. A fő, fő üzenet ez, amit az IMKO hangsúlyoz, ami pedig a hatásvizsgálatot illeti, ez két fő részből áll egyrészt itt van a fiszkósz, tartalmaz, hogy mit jelenten ez a két elem. A téma az volt, hogy ez a két külön program nagyon sikeres volt külön, és jól működött. Vagyis azt mondhatjuk, hogy nincs igazán súlyos oka annak, vagy nincs igaz bizonyíték arra, hogy a Fiszkosz esetében a két program összevonása jobban fog működni, vagyis az IMCO-ban nem látják a programfúziónak a túlsó, különösebb és túlságosan nagy előnyeit, és természetesen egy administratív egyszerűsítésre van lehetőség. Ez indokolhatja végül is a javaslat elkészítését a bizottság részéről az adóztatásban hogyha túlságosan nagy késedelem akkor ki, akkor az a Customs program végrehajtását is akadályozhatja. Ha nincs is, nem is két erről beszélünk az IMPO esetében, de hogy hát nem tudják, hogy igazán jó a két program összevonása. Én is észrevettem, hogy két sapka van rajta, Wolf Klimt nincs itt, aki az ALDE árnyék előadója. Örülök annak, hogy eh, a saját nevemben is beszélhetek. Azt hiszem, rövid lehetek. Elmondhatom röviden, eh, hogy eh, a bizottsági javaslatot nem támogatja Klimt kolléga, hogy integrálják ezt a két programot. Megvan ennek az oka, a legtöbbről már beszéltek is, hogy mi vezethet ide. Az Európai Unió kizárólagos hatásköréről beszélünk, Egyrészt a Customs programban és az egységes piaci aspektus is szóba kerül itt. A vámügyekben. És az a tény, hogy az adóztatás, az adóügyek Ugyebár ezt tudjuk, hogy sokkal inkább a tagállami szinten működnek, vagy kerülnek irányításra is a vám, közösségi ügy, mint mondtam. A költségvetési kérdés, amit egyébként a raportőr kiemelt, rendkívül fontos. Liam is kitért erre, biztosítani kell azt, hogy megfogjuk az adó elkerülést, az adócsalást, ezt jobban kell tudni figyelni. Ez feltétlenül célja kell, hogy legyen ennek. Ezen a területen mindenképpen javulást várunk, és Klimt úr azt is mondja, hogy csökkenteni lehet a kombináció révén a költségeket természetesen csökkenteni lehet az egy-egy programon belül is a költségeket, nem kell ezt feltétlenül összevonni őket. Nagyon két különböző területről van szó, és fura lesz. Egyébként arról nem is beszélve, hogy itt a parlamentben kell erről tárgyalnunk, és gyakorlatilag két ülésen kell részt venni a parlamenti képviselőknek, és nem egy ülésen. Az világos, hogy ez nem áramvonalasítja a dolgokat itt a parlamenten belül, ezért az ALDE úgy gondolja, általában, hogy maradjanak külön ezek a dolgok. A következő árnyék előadó Filip, te itt vagy. Uh, Nos, amikor amikor két uh, ülésre kell menni egy képviselőnek, akkor tulajdonképpen jó kifogást adunk a kezükbe, hogy egyikre sem menjenek el nem a forrás takarékosságról vagy gazdaságosságról van szó, bár látom, hogy, hogy hányan ülnek itt, hány tolmács, illetve hány munkatárs, mindössze hat képviselőt segítve. Igen, gondolom, hogy valóban nagyon sokan követik ezt az érdekfeszítő témát ilyen késői délutáni órában az interneten. Nos, azt hiszem azért ez jól mutatja, hogy hol lehetne egy kicsit a költségtakarékosságot elérni. Nem tudom, hogy a megtakarítást érünk el azzal, hogyha külön választunk, vagy összekapcsunk dolgokat. Tudom, hogy a liberálisok, a liberálisok a működési költségeket próbálnak visszaszorítani, tehát hogyha lehetőséget rát erre, akkor bizonyára ezt meg is fogják ragadni. és el is fogadom az ebben a témában tapasztaltabbak véleményét. Ami pedig a tartalmat illeti, meglep, hogy ez egy olyan adóügyi terület, ahol együtt döntéssel rendelkezünk, ezt üdvözlöm. Ezen kívül szeretném ezt felhasználni arra, hogy föltárjam, amikor a fiskális hatóságok együttműködéséről beszélünk, nem lehetne kihasználni a lehetőséget arra, hogy olyan intézkedéseket vezessünk be, amelyek lehetővé teszik, vagy kötelezik az adóhatóságokat arról, hogy információt szolgáltassanak arra vonatkozóan, hogy milyen szabályokat tesznek kötelezővé a cégeknek. Látjuk, hogy vannak adóhatóságok például Luxemburgban, amelyek szabályozást tesznek kötelezővé belga cégek számára, és anélkül, hogy a másik erről tudna, és ez kétszeres, háromszoros, többszörös adózást jelent, amit el szeretnénk kerülni. Tehát nem arról van szó, hogy külön vagy egyben kezeljük a dolgokat. Azt szeretném, hogyha ezt közösen tudnánk kezelni. Az első számú probléma az adócsalás vagy az adóelkerülés, ahogyan Liam is mondta, és ezt támogatom. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Ivo. Köszönöm, elnök asszony. Ugyanúgy folytatom, hogy eddig hallottuk. Ha körülnézek itt, úgy tűnik nekem, hogy kiürül a ház. Ez azt kell, hogy mondjam, elnök asszony, nagyszerű dolog, hogy ön még itt van, és ilyen türelmes velünk a második megjegyzésem. Azt látom, hogy a tolmácsok itt ülnek körülöttünk, és végzik a munkájukat, kiváló kiválóan egyébként. Egy néhány pontot szeretnék megjegyezni Stolojan úr bevezetőivel kapcsolatban. Megnézem a feljegyzéseimet. Az első, megmondom őszintén, igyekeztem utána nézni lehetséges forrásokra a Fiskus kapcsán. Erről beszélt Stolojan úr is igyekeztem egyébként mindent elkövetni annak érdekében, hogy a szükséges részleteket megtaláljam. Összhangban azt gondolom mindenkivel, aki eddig beszélt, nagyon szkeptikus vagyok a projektet illetően. Ez az első pont. A második pont, amiről beszélni szeretnék, ha jól értem, a Fiskus programnak a feladata az lenne, hogy egy utód lenne valahol. Hm. A Customs utódja 2013-tól és a Fiscalis-tól venne át szerepeket, de a két program belülről meglehetősen különböző, és ezeket különbözőképpen is kéne kezelni, úgy gondolom a Customs, ezt tudjuk, egy EU-s szintű hatáskört kezel inkább, míg az adózása a tagállami szintű hatáskörökhöz tartozik. Ebben az összefüggésben megérteném, vagy lenne bennem hajlam, hogy megértsem, hogy a költségvetés arányosan miért különböző. Kettő harmad a customs esetében, egy harmad az adózás esetében, és ez természetesen vonatkozik a hatékonyságra. IT a 80%, az informatika és 20% a taxis, az adóztatás területén, 80% pedig a vámügyek területén. Ezt megértem az előbbiek alapján. Még az önök megjegyzései után sem látom, hiszik vagy nem, pillanatnyilag, hogy a két program miért nem tud egymás mellett párhuzamosan létezni? Miért kellene ebből egy programot csinálni, ami vitatható számomra, és pillanatnyilag azt kell, hogy mondjam, nem igen láttok lényeges előnyt a megtakarítások oldalán. Ezt hallottuk, és persze gondolhatnánk, hogy ez lesz, de nem vagyok benne biztos, hogy ez kialakul. A együttműködésnek persze örülök, Sztorolyan úr, hogy folytathatjuk, és úgy vélem, hogy rövid vagy középtávon meglátjuk, hogy milyen eredményre jutunk. Köszönöm szépen! Nikolás Csontis, a GUE nevében, nem tudom, Györgen kíván hozzászólni. Nikos eh, az afet kellett, hogy mondjon miatt egy nagyon fontos témát tárgyalnak meg azon napi renden, nem tudott részt venni ezen a vitán. Őszintén szóval én nem vagyok felkészülve arra, hogy ezt hozzászóljak. Köszönöm szépen. Nem látok további jelentkezőt. Természetesen a biztostól hallottuk az eszmecsere során korábban ezen a héten, hogy milyen céljaik vannak, és más képviselőkről is, más bizottsági képviselők is beszéltek, hogyha If this is here. A tanács képviselője jelen van, és tudna újat mondani ezzel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy az elnökség részéről van most képviselő jelen és az egyes delegátusok ezt nem tudják eldönteni, tehát nincs elnökség, jó? Sajnálom, akkor a tanácstól most nem kapunk véleményt, nincs jelen senki. Mindenek előtt köszönöm szépen a kommentárokat, természetesen ez egy jó kiinduló pont számunkra. Teljesen egyetértek egyébként azzal a gondolattal, hogy a problémát refokuszáljuk. Ez egy bizottsági javaslat, amivel foglalkozunk, és ez allu, alá húzza azt, hogy újra fókuszálunk a határokon átnyúló adócsalásra, adóelkerülésre, és könnyen lehet, hogy a módosítóinkkal próbáljuk meg ezt a gondolatot erősíteni az egész programon belül. Ez az egyik felvetés. Valóban egyet tudok érteni a struktúrával, a költségvetési struktúrával természetesen a költségvetési struktúra 80%-ban IT fókuszált, és a customsban, és 70% az adó ügyekben szintén informatikai költségvetésről van szó. Ez többé-kevésbé konzisztens azzal, ami az elmúlt időszakban történt, ami nem egészen világos számomra, és amit meg kell beszélnünk itt a szakbizottságban majd hogy az én számításaim szerint a customs, a vám ügy költségvetése miért növekszik, miközben az adózási szektor szinte változatlan marad. Ez egy olyan téma, ami, hm, aminél meg kell hallgatnunk a bizottság világos érvelését a probléma, Bolzasszony, hogyha itt vitát folytatunk csak az adózási részről, a kollégáim, az econ kollégáim természetesen gondolhatják, hogy senki sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy módosítókat csináljunk a közös program vámügyi részére is, de az Econ kollégák nyilvánvalóan mindenek előtt az adóztatási részre fókuszálnak majd. Az IMCO-nál pedig a kollégák nyilván inkább a vámügyekhez szólnak hozzá. Egy további dolgot is szeretnék aláhúzni még. a biztos előadásából. Ma ez a közös program része, ez az adózási rész, erről beszélt a bizottság, önök is világosan kifejtették, vagy Lambert úr volt az, hogy ez egy együttdöntési terület a parlament, most az együttdöntés szakaszában van az adózási programban mert ez, erre úgy tekint erre a programra a bizottság, hogy ez egy eszköz arra, hogy javítsák az egységes piac működését. Ezért aztán több ér szól amellett, hogy a szubszidiaritás elvét itt elfogadjuk a bizottságnak világos szerepe van az adózási szektora vonatkozó programban, és igazából ez nem, az, nem szoktuk ezt megítélni, hogy azt nem úgy szoktuk mondani, hogy ez egy adózási terület, ahol a tagállamok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek, hogy döntést hozzanak és egyet értsenek bizonyos adózási témákban egy hangon kell, egy hangú döntést kell hozniuk. A program világosan arra fókuszál, hogy támogassa az adózásrendszer jó működését, az együttműködésen keresztül erősítsük az együttműködést a tagállamok között, és kialakítsunk egy európai információs rendszert. A program világosan fogalmaz itt egyébként, a bevezető szakaszban világosan szerepel, hogy van itt egy gond. Még mindig van egy gond a különböző informatikai rendszerekkel az egyes tagállamokban ezek nem kompatibilisek egymással. Ezért aztán van egy trend, hogy erősítsük, vagy növeljük az európai információs rendszert, és borzasztó, hogy van itt egy további téma is. Az Európai Bizottság értékelte, hogy megítélte annak a lehetőségét, hogyan tudjuk externalizálni ezt a programot, ami azt jelenti, hogy létrehoznának a program végrehajtására egy ügynökséget, de ezt nem nagyon javasolnák. A középtávú értékelés, egy félidős értékelés azt mondja, hogy az eredményeket tekintve nem túl jól működött, de a menedzsment területen is problémák vannak. Most viszont egy új ügynökség is van az informatikai területre, azt hiszem e Észtországban hozzák létre, és nagyon érdekes lenne látni, hogy mi történik ez az Európai Új Ügynökség, amely informatikai kérdésekkel foglalkozik, lehet, hogy csak munkát keres magának. Feladatot keres. Szerintem ez fog történni. És az Európai Bizottság meg egy újabb problémával szembesül, hogy eldöntse, hogy az IT, az informatika melyik eh, rész maradjon az Európai Bizottságnál, illetőleg mi kerüljön át eh, az újonnan létrehozott ügynökséghez. Eh, most tudtam meg, hogy az új ügynökséget Észtországban létre kívánják hozni. És azt gondolom, ezen el kell gondolkodnunk. Köszönöm szépen! Így lehet takarékoskodni, hogy létrehoznak egy ügynökséget. No tehát, Teodor, azt a kérdést illetően, hogyan haladunk tovább? Jelenleg az 51-es cikk alapján kell eljárjunk, hiszen az előttünk fekvő javaslat 50-50 százalékban -50 osztja fel a két szakbizottság között a témát, úgyhogy mindenképp le kell ülnünk együtt, ám ami a témákat illetve mire koncentrálni fogunk, nyilvánvalóan mi, ami körül eső témákra koncentrálunk. Hogyha úgy döntünk, úgy az a döntés születik, hogy a két téma összeolvad, akkor is két külön jelentés születik. Ha viszont amikor a, szint, a szavazás idején egyben van a téma, akkor minden módosítóra kell szavaznunk. Tehát a vám ügybeesők ben nyilván majd a, az IMCO ö, sok fognak dolgozni, ám a közös szavazólista, közös kompromisszumok ügyében együtt kell működnünk, és akkor az illetékes szakbizottságok hatáskor érvényesül az adott témában. De nyilván észszerűen együtt tudunk majd működni, csak úgy, mint amikor a megerősített együttműködés keretében tesszük ezt. Még nyílt téma ez, kérdés, hogy vajon egyben együtt fogunk-e dolgozni, vagy a két szakbizottság egyhangú döntése az lesz, hogy nem olvasszák össze a két témát, akkor meg a szerint. Tehát a, nagyjából az a menetrendünk, hogy a jelentés mérlegelése április 25-én történjen, aztán a módosítók május 7-ére futnak be, május 30-án tárgyaljuk meg ezt, a szavazás meg június 7-én lenne. De mindez még mozgásban van, meglátjuk a folyamat hogyan alakul. Ennél gyorsabban nem fog menni, talán viszont lassabban. Meglátjuk. Köszönöm a képviselők részvételét. Egyéb témánk nincs mindenki mehet haza. Nekem meg Írország megy a gépem. Köszönöm.